Yeah, dear colleagues, I would like to open our... Kedves kollégák, kezdjük meg a mai nap ülését. Figyelembe véve a tényt, hogy az alelnökök sem elérhetők ma, ezért én leszek az elnök. Van-e kifogás ezzel ellen? Ha nincsen kifogás, akkor szerintem ez így elfogadhatnak tekinthető. A hetes napi rendi pont következik. Az EU-Euromed kereskedelmi kapcsolatok helyzete, egy saját kezdeményezési jelentést fogadtunk el a dél-mediterrán területtel folytatandó kereskedelemről. Szerettük volna meghatározni, hogy a stratégiát hogyan tudnánk úgy alakítani, hogy erősítsük a demokratikus folyamatot az úgynevezett arab tavasz kapcsán. Most abban bízunk, hogy megtudjuk a bizottságtól, hogy mi a helyzet a kereskedelem politikában ebben a régióban, és kétoldalú szintet vizsgálunk, mint egy hét országgal kötünk mélyreható megállapodásokat, és különböző jegyzőkönyveket írtunk alá, illetve tárgyalunk ki pillanatnyilag, amelyek célja azt, hogy létrehozzunk egy egységes szabadkereskedelmi övezetet a mediterrán térségben az is kérdés, hogy hogyan viszonyulunk Szíriához és Libiához, amelyekkel még nem értünk alá ilyen megállapodást. Természetesen a jelenlegi helyzet nem igazán segíti a tárgyalásokat, és kíváncsiak vagyunk, hogy a jövőre nézve az Európai Bizottságnak milyen tervei vannak, mivel kérdés nincs, azonnal meg is adom a szót az Európai Bizottságnak. Örülök, hogy Sofia manos magához, illetve a kollégái magához ragad, magukhoz ragadják a szót, és megadják a szükséges tájékoztatást. Köszönöm szépen! Örülök annak, hogy eljöhettem és tájékoztatást adhatok erről a témáról. Legutoljára a dél-mediterrán térséggel itt a szakbizottságban elmúlt nyáron foglalkoztunk, amikor az szakbizottság egy saját kezdeményezésű jelentést vitatott meg, amit aztán el is fogadtak a későbbiekben. Elmúlt év óta számos területen voltunk aktívak a mediterrán vonatkozásban nem csak bilaterális napirend szerint dolgoztunk, regionális témákat is felvetettük, és nem felejtettük el azokat az országot sem, amelyekkel nincsen megállapodásunk, ezt ön is említette. És olyanok is vannak, amelyekkel nincsen ilyen perspektívánk, hiszen nem tagjai a WTO-nak, tehát velük is foglalkoztunk. Mindenek előtt Nézzük meg a pillanatnyi helyzetet eh, az előkészületek során a megállapodásokhoz, és egy röviden szeretnék eh, beszélni arról, hogy eh, pán az Euromed megállapodás vagy egyezmény keretében hol tartunk, Líbia, Algéria, Szíria témáját is külön szeretném felvetni. A szabadkereskedő megállapodások kapcsán elmondhatjuk, hogy a tanácstól kapott a bizottság elmúlt év decemberében iránymutatásokat a tárgyalásokra vonatkozóan, és arra számítunk, hogy felgyorsul ez a folyamat. Azt láttuk, a tanácsnak milyen elvárásai vannak, és ennek megfelelően egy előkészítési folyamatot kezdett meg az Európai Bizottság úgy gondoltuk, hogy eh, idén be lehet fejezni ezeket a tárgyalásokat néhány országgal. Tunéziával, Jordániával és Marokkóval kezdtük meg márciusban a tárgyalásokat és Egyiptom is potenciális jelölte a szabadkereskedelmi övezet kérdésében, de nem nagyon mutatkoztak mutattak érdeklődést az előkészületek iránt. Számos alkalommal találkoztunk ezekkel az országokkal, a képviselőikkel, Tunézia, Marokkó esetében az összes minisztériumot bevontuk, akikre szükség van a tárgyalások során. Az előkészületek során tényleg fel akartuk mérni, hogy mennyiben képesek ezek az országok, és készek arra, hogy ne csak tárgyaljanak a megállapodásokról, hanem ténylegesen átültessék a gyakorlatban majd a megállapodást. Egy, a mediterrán partnerek esetében kevésbé a piachoz való hozzáférés a téma a megállapodásokban. Ipari területen megvannak a, a liberalizációs törekvések, és a mezőgazdaságban is haladni fogunk szerintem. Fókuszálni inkább a gazdaság irányításra fókuszálunk, a konvergenciára számos területen. Világos számunkra, hogy ez egy nagyon nehéz terület az összes partner számára, hiszen számos esetben oda-haza is reformokra szükség van, hogy átültessék az eredményeket. És világos orientációra van szükség részükről az európai joganyaghoz. Az előkészületek során hm, jól haladtunk Marokkóval és Tunéziával, tehát a két állammal. Jordánia esetében az előkészületi folyamat elakadt számos ponton. Márciusban volt egy találkozónk, és igazából azóta nem tudtuk továbbvinni ezt a folyamatot, mert az eredet megjelölések esetében is szeretek volna fellépni. Egyiptom esetében elmondhatjuk, hogy ágazati kontaktusunk van novemberben. Marokkónál elmondhatjuk, hogy az előkészületeket lezártuk október közepén, és el kell, hogy mondjam, hogy bemutattunk egy jelentést a Kereskedelem Politikai Bizottságnak, és konzultációkat is folytattunk ezzel a bizottsággal. Egyébként készített egy jelentést is. A konzultációkat elmúlt évben aztán sikerült lezárni, és igyekszünk időpontokat találni arra, hogy megkezdődjenek a tárgyalások Marokkóval politikai szinten. Most azon dolgozunk, hogy lehetséges időpontokat keressünk, de Kucht és biztos úr és a miniszterek között Marokkóban, talán januárban elkezdődhetnek a tárgyalások. Tunézia esetében két plenárisunk volt márciusban és októberben, meglehetősen jól haladt a folyamat, de továbbra is szükség van arra, hogy finalizáljuk ezt, meg kell állapodnunk abban, hogy hogyan folytatódjék a technikai munka, az előkészületek, és egy kereskedelmi politikai bizottságnak szóló jelentést is el kell készítenünk még. Minden esetre sikerült politikai szinten elfogadottá tenni az elvárásokat november 19-én, amikor társulási tanács ülésezett Brüsszelben. Nos, ez tehát, eh, ahol éppen tartunk, az szabadkereskedelmi övezetek előkészületében, és láthatjuk, hogy Marokkóval nem sokára a tárgyalás megkezdődnek. Tunéziában arra számítunk, hogy jövő év első negyedévében itt sikerül tovább lépni. Jordánia és Egyiptom esetében elhúzódik a folyamat, és azt gondolom, hogy mélyebb előkészületekre van szükség, mielőtt tényleg kitűzhetjük a tárgyalásokat. Ezzel párhuzamosan, tehát a megállapodásokkal párhuzamosan folytattuk a bilaterális tárgyalásokat is számos területen. Sikerült haladni eltekintve a Marokkol folytatandó szolgáltatási tárgyalásokat, itt elmondhatjuk, hogy egyelőre nem sikerült lezárni ezeket, és a forgatókönyv, ami legvalószínűbb az az, hogy az szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalásokra fogjuk ezt felvenni. Nem kezdjük újra a tárgyalásokat, ez nem azt jelenti, hanem a mostani állapotból kiindulva tudjuk ezt oda bevonni. Tunéziával is folytatjuk a tárgyalásokat. Itt az ipari termékekre vonatkozóan folytatjuk ezeket. Tunézia már még számos lépést kell, hogy tegyen annak a saját jogalkotási területén ahhoz, hogy jobban haladjunk, horizontális és szektorális szinten is. Két ágazatot választottak ki, ugyanis egyelőre nem tartanak még ott, abban bízunk, hogy Tajani úr Tunéziát látogatva egy olyan üzenetet kap, hogy, és ad, ad tovább, hogy folytassák a technikai munkát, mielőtt tényleg megkezdhessék a tárgyalás. Ami a mezőgazdaságot illeti, például Tunézia nem küldött világos jelzést arra nézve, hogy újra kezdenék a tárgyalásokat. Ami azt jelenti, hogy pillanatnyilag még abból indulunk ki, hogy a szabadkereskedelmi övezetről folyó tárgyalás hogyan fog ez beilleszkedni. A regionális szinten <clears throat> tovább kívánunk haladni, az eredet megjelölések eredetre vonatkozó származás, eredetre vonatkozó szabályok rendkívül fontosak. Egyelőre nem sikerült ratifikálni megállapodásokat a mediterrán partnerek körében, ez pedig nagyon fontos, ugyanis a felülvizsgálat, a szabályok felülvizsgálat azokra vonatkozok, akik ratifikálták ezt az egyezményt, vagyis nyomást kell gyakorolni a mediterrán államokra, hogy gyorsabban írják alá és ratifikálják ezeket. Marokkó és Jordánia aláírta már a ratifikálni is fogják, a folyamat már beindult, de nem igen van más ország, amely már aláírta volna ezt. Ez bizonyos időt követel természetesen, hiszen a dél-mediterrán partnerek esetében egy kritikus tömegre van szükség, amely aláír az egyezményt. Nagyon lassú a folyamat egyébként, sokkal lassabb, mint eredetileg számítottunk volna rá hiszen eltérő álláspontjaik vannak az egyes országoknak, csoportoknak. Láthatjuk, hogy Törökország vagy a mediterrán területen más országok bizonyos országokban nem mutatnak érdeklődést. Azt gondolom, hogy nem nagyon látunk itt lehetőséget a következő hónapokban arra, hogy haladnánk. Talán jövő év első felében kompromisszumokat szeretnénk elérni a legtöbb területen. Két-három nagyon nehéz területet sikerült megalapítani, ide tartozik a textil terület, is. ez nyilvánvalóan az egyik legnehezebb hogyha megállapodást akarunk kötni, de az egyezmény keretei között nagyon nehéz lesz. Nagyon eltérőek a pozíciók, vegyük Jordániát vagy Törökországot. Ehhez jön még a továbbiakban. Az Európai Bizottság igyekszik egy euromediterrán kereskedelem és beruházás könnyít megállapodást kötni. Itt a beruházásokról van szó a mediterrán területeken, ezeket szeretnénk erősíteni. A szerződést szeretnénk az utolsó szakaszába hozni egy nemzetközi szervezettel, ahol a projekteket kezelik. Úgy gondoljuk, hogy következő évben ezt sikerül megoldani, ez jó hír számunkra, hiszen számos dolog hiányzik egyszerűen a gazdasági szereplők nem férnek hozzá a szükséges információkhoz, amelyekre szükségük van. Kiegészítésképpen még elmondanám, hogy röviden vannak országok, amelyek esetében nem tudjuk a szabadkereskedelmi megállapodásokat megkötni, mert nem WTO tagok, Algéria ennek ellenére rendkívül fontos partnerünk, annak ellenére, hogy nem közvetlen jelölt projektjei egy ilyen DCFTA-nak eh, bilaterális keretek között folytatjuk a tárgyalásokat. Persze ez nem könnyű, a WTO csatlakozás kapcsán sem. Algéria egy nagyon nehezen indult a szolgáltatások területén. Az elmúlt eh, három-négy évben szigorították eh, ezen a területen a tevékenységet, a beruházási tevékenységet kicsit nehezítették, ami azt jelenti, hogy a WTO kapcsán nehézségeink le, nehézségeik lesznek, sőt inkább visszalépést figyelünk meg. Nem lesz egyszerű ezt, de ez továbbra is számunkra feltétlen prioritás marad. Egy WTO csatlakozás nélkül nem tudjuk elmélyíteni a kereskedelmi kapcsolatokat. Jó hír Algéria esetében, hogy utaltak arra, hogy készek a szomszédsági politikában való részvételre. Van egy cselekvési terv erre nézve, a cselekvési terv tartalmaz intézkedéseket számos területen, ami nekünk mindenképpen jó hír, ami azt jelenti, hogy a közösségi joganyag egyes részeit át tudják venni. Líbia esetében elmondhatjuk a belpolitikai helyzetet figyelembe véve, a prioritásaik igazából nem arra késztetnek, hogy újra kezdjük a kereskedelmi tárgyalásokat, nem vagyunk proaktívak ezen a területen, hogy újra kezdjük a tárgyalásokat, de el kell, hogy mondjam, a tárgyalások, amikor amikor megállapodásról beszélünk, ez egy ambíciózus cél, túl ambíciózus cél, talán Líbia esetében egy átfogó megállapodás megkötése nem is WTO tagok, tehát újra kell gondolnunk azt, hogy milyen jellegű kereskedelmi megállapodás kapcsolatokat tudunk alakítani velük, hogyan tudjuk ezt folytatni, de pillanatnyilag nem kész a helyzet erre. Aztán Szíriát is említette a társulási megállapodás felülvizsgálatára sort kerítünk, és kerítettünk 2009-ben. Hát pillanatják látjuk, hogy mi a helyzet. Pillanatnyilag természetesen nem folytatjuk a tárgyalásokat a megállapodásról, hogyha a helyzet lehetővé teszi a társulási megállapodást újra, tárgyalhatjuk, de pillanatnyilag azt kell, hogy mondjam, hogy Szíria esetében a, egyre inkább visszalépésről beszélhetünk, és restriktív intézkedésekről gondolkodunk, a kereskedelmi területen, és így kell látnunk a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatainkat. Ez a pillanatnyi helyzet, amiről szerettem volna beszámolni a fő partnereink kapcsán a mediterrán térségben. Um, thank you. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném most megadni a szót a tagoknak. Brent Lange lesz az első, aki hozzászól. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom a bizottság fáradozásai a partnerországok vonatkozásában, hogy szerződéseket kössenek, hát végül is helyesnek tartom. Főleg, hogyha szem előtt tartjuk azt is, hogy a politikai-gazdasági fejlődés nagyon fontos, és szeretnénk a demokráciát erősíteni, és természetesen észszerű megállapodásokat szeretnénk kötni. A bizottságtól most azt kérdezem, hogy mi a helyzet a gazdasági szereplőkkel? Mi tárgyalunk az adott országokkal, de alátámasztja ezt a megfelelő érdeklődés és viselkedés hozzáállás az európai ipar részéről. Az én benyomásom az, hogy ellentétben a demokrácia előtti időszakhoz képest az európai gazdaság, az európai ipar nem is mutat olyan erős érdeklődést a földközi tenger térsége iránt és hogyha megnézem az egyiptomi beruházási tevékenységet, akkor azt látom, hogy az európai ipar abszolút e- visszafogott a beruházásokat tekintve ebben az országban. Visszaigazolja ezt az Európai Bizottság, hogyan lehet arról gondoskodni, hogy a tárgyalásaink mellett valamilyen gazdasági alátámasztást is biztosítsunk hogy a gazdasági partnerek is ténylegesen aktívvá váljanak az országban, hogy a fejlődés lehetővé váljék és munkahelyek teremtődjenek. Thank you very much. Paul Murphy, please. Köszönöm szépen, Paul Murphy, tessék. Köszönöm szépen, és én is szeretnék köszöntet mondani a bizottság képviselőinek a sok információért. Hát a kontextus a tárgyalások szempontjából ugye az arab tavasz, mint ahogy ezt az elnök is elmondta, és arra is nagyon fontos emlékeznünk, sőt, szükséges lehet, hogy emlékezzünk arra, hogy egy új megközelítést indított el a bizottság abban a közös dokumentumban, amit a külügyi szolgálattal fogalmazott meg 2011-ben a fenntartató fejlődésről, a civil társadalomról és a demokratikus elkötelezettségekről. Ezt tehát a bizottság indította el, és szeretném megkérdezni, hogy ebből az új megközelítésből mennyi maradt meg, semmi referenciát nem hallottam erre nézve a jelentésben. Tehát van ez a 2011-es dokumentum, amely új elkötelezettségeket fogalmaz meg, a szabad sajtó a megfelelő gyülekezési szabadság, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, az igazságügyi szektor reformja, különösen Jordánia és Egyiptom esetében, és szeretném megkérdezni, hogy történt-e valami előrelépés. Természetesen a bizottság szeretne tovább lépni, de hát nincsenek aggájaik, ezekkel a témakörökkel kapcsolatban, különösen a legutóbbi eseményeket figyelembe véve Egyiptomban, hogy az elnök tulajdonképpen magához ragadja az összes hatalmat, és úgy tűnik, hogy a jogállamiság egyáltalán nem fog megvalósulni, sem pedig a független igazságszolgáltatás, valamint Jordániában egyáltalán nincsen eh, sztrájkjog, nincsen kollektív szerződési jog, és nincsen gyülekezési jog. Úgyhogy ezeket az aggályokat mégis hogyan dolgozza fel a bizottság ennek az új megközelítésnek a szemszögéből nézve, és hogy ezeket hogyan fogják figyelembe venni, amikor a következő szabadkereskedelmi tárgyalási folyamatok sorra kerülnek. És még azt is szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy az euromediterrán szabadkereskedelmi zónában megvalósított 2007-es hatás elemzéshez képest milyen előrelépés történt mondjuk a munkanélküliségnél, és hogyan értékelik azt, hogy romlottak a jövedelmek, és hogy a szociális szolgáltatások tekintetében csökkentették a költségvetést a bizottság milyen javaslatokat tud elmondani azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne másként tenni, annak érdekében, hogy ezeket a negatív hatásokat, amiket az imént elmondtam, el tudjuk kerülni a jelenlegi szabadkereskedelmi megállapodási tárgyalásokban. Tehát ezekkel kapcsolatban szeretném a bizottság véleményét megkérdezni. Köszönöm szépen, mielőtt visszaadnám a szót a bizottságnak, én magam is szeretnék feltenni egy kérdést. 2010-ben az volt a cél, hogy az Euromat szabadkedelmi övezetet befejezzük. Időközben volt az arab tavasz, és ezt a határidőt nyilván nem sikerült tartani. Ha az ön prezentációját jól értettem, ön tehát abban bízik, hogy egyenként fogunk haladni az adott országokkal, de egy teljes a régiót átfogó projektről nem sokat beszélt. Ez azt jelenti, a projekt elhalt, és egyenként tárgyalunk az országokkal, hogy van-e még reményük arra, hogy belátható időn belül az országokat összefogjuk, és egy közös megállapodást tudunk kötni. Amennyiben pedig további kommentár nincs, akkor közvetlen megadom a szót a bizottságnak. So I will Köszönöm szépen. Nézzük először a beruházásokkal kapcsolatos kérdéseket. A legutóbbi statisztikák, amikkel rendelkezünk a beruházásokkal kapcsolatban, éppen ennek az ellenkezőjét mutatják, tehát az Európai Unió még mindig messze a legjelentősebb befektető ebben a régióban. És hogyha megnézzük akár Marokkot, akár Egyiptomot, akár Tunéziát, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió körülbelül kétharmadát, sőt bizonyos esetekben 90%-át képviseli az elmúlt évi beruházásoknak ezekben az országokban. Tehát az egyértelmű, hogy az iparunk ott van, és még mindig érdekeltséget mutat ezekben az országokban. Ez az érdeklődés, ez különböző lehet, mondjuk ágazatokra lebontva, illetve a tagállamokra lebontva. Természetesen vannak olyan tagállamok, amelyek jobban láthatóak ebben a régióban, és vannak olyanok, amelyek kevésbé de azt mindenképpen érezhetjük, hogy az EU-s ipar érdeklődést mutat, és a remtarifális jellegű akadályok megszüntetésére is lehetőség lenne. Ez fontos is lenne annak érdekében, hogy egy kicsit előreláthatóbbá tegyük a beruházási lehetőségeket. Ezek azok a legfontosabb elemek, amelynek ebben az FTA-ban benne kell lenniük. Tehát itt igazából nem is a piachoz való hozzáférésről van szó, hanem a szabályozási keret konvergenciájáról. Az igaz, hogy Egyiptomban voltak problémák, komoly problémák az elmúlt évben a beruházások tekintetében, mind abból a szempontból, hogy a bíróságok milyen határozatokat hoztak meg a legutóbbi privatizációs körről, illetve amiatt is, mert nagyon sok olyan intézkedés indult el egyiptomi részről a közelmúltban, amely egyáltalán nem tette a vállalataink életét könnyebbé, és az ilyen jellegű intézkedések száma növekszik, ez tény. És a tárgyalásokkal párhuzamosan ebben az esetben, tehát az egyiptomi hatóságokkal tovább kell tárgyalnunk arról is, hogy ezeket a piachoz való hozzáférési szabályokat hogyan tudjuk megoldani. Tehát a nyílt párbeszéd megmaradt, és még akkor is, hogyha a tárgyalás előkészítő szakasza hosszabb lesz, mondjuk Egyiptom esetében, akkor is minden lehetséges eszközt a partnerségi megállapodásból fel fogunk használni arra, hogy felgyorsítsuk a tárgyalásokat Egyiptommal minden egyes olyan intézkedés esetében, amit ők meghoztak és alkalmaznak. Általánosságban azt tudom elmondani, hogy az EU ipara igenis érdeklődést mutat ezek iránt, az országok iránt. Marokko esetében ez például a kristálytiszta. Tunézia esetében még mindig azt tudom elmondani, hogy az EU szintén a legfontosabb szereplő a befektetési piacon. És azt is látjuk, hogy van igény arra, hogy folytassuk ezeket a tárgyalásokat, és hogy megkönnyítsük ezeknek a gazdasági szereplőknek az életét ezekben az országokban. Ami a megközelítést illeti, ezen nem változtattunk ahhoz képest, amit az elmúlt évben mondtunk az egyértelmű, hogy ezeknél a szerződéseknél van egy fenntartató fejlődési fejezet, és ez része azoknak a tárgyalásoknak, amelyeket elindítottunk az előkészítő stádiumban. Mondjuk, hogyha Marokkó példáját szeretném említeni, akkor azt tudom elmondani, hogy egyértelmű választ adtak, nyitottak arra, hogy a fenntartató fejlődési fejezetet megnyissuk ez egy olyan fejezet, ahol tényleg ösztönöznünk kell Marokkót arra, hogy ratifikálják azt az egyetlen egyezményt, amit még nem tettek meg. Ez egy ILO egyezmény, amit még nem ratifikáltak a mag ilós egyezmények közül. Az egyértelmű minden egyes ország esetében hogy egy civil társadalommal folytatott párbeszédet javítani kell. És most leginkább Marokkóról és Tunéziáról szeretnék beszélni, mert velük előrehaladottabb stádiumban vagyunk. Mindkét esetben a civil társadalommal folytatott párbeszéd most már része lett a nemzeti politikáknak, és tényleg el is kell kötelezniük magukat, mindenféle kezdeményezés esetében, tehát mind a nemzetközi, mind pedig a belső kezdeményezések esetében, és ezt minden egyes megállapodásba bele is vesszük. Amikor megkaptuk a DCFTA-val kapcsolatban elmúlt év decemberében a tárgyalási irányvonalakat, akkor láttuk, hogy vannak különbségek a különböző partnerek esetében és hogy ennek megfelelően kell a tárgyalásokat végrehajtanunk, meg kell néznünk a demokratikus kritériumokat, amik itt is elhangzottak. De természetesen azt is néznünk kell, hogy hogyan halad előre a helyzet az előkészítő szakaszban. Mi is rendkívül aggályosnak találunk nagyon sok eseményt Egyiptomban az elmúlt időben, és mi is aggódunk afelől, hogy merre, milyen irányba haladnak a dolgok. Egyelőre fel vagyunk készülve az arra, hogy Egyiptommal nagyon hosszú lesz a folyamat. Ami a hatástanulmányokat illeti, 2007-ben készítettünk el egy ilyen tanulmányt, és 2009-ben fejtettük ki ezzel kapcsolatban a végleges következtetéseinket. Úgy véljük, hogy új fenntarthatósági tanulmányt kell majd elkészíteni, ugyanis a helyzet rendkívüli módon megváltozott azok a megállapodások, amelyekre most törekszünk, rendkívül specifikus jellegűek, éppen ezért ezekhez új fenntarthatósági felmérésre van szükség. Magát a folyamatot még az év vége előtt szeretnénk elindítani, tehát decemberben fogjuk majd aláírni a szerződést. Reméljük, hogy a tanulmányok hozzáférhetőek lesznek mondjuk jövő év szeptemberében Marokkó, illetve Tunézia esetében. Egyiptom és Jordánia majd a következő évben kerül sorra, de úgy gondolom, hogy még így is tökéletesen időben vagyunk a tárgyalásokat nézve. Meg kell majd néznünk ezeket a következtetéseket, és természetesen az a célunk, hogy ezeknek a jelentéseknek a következtetéseit maximálisan figyelembe tudjuk venni. Az utolsó kérdésre válaszolva pedig azt tudom elmondani, hogy egyelőre ezekre a két oldalú megállapodásokra és tárgyalásokra koncentrálunk, de nem felejtjük a regionális folyamatokat sem. Az agadéri megállapodást támogatjuk, erről nem beszéltem, de hát természetesen folytatjuk ennek a támogatását. Ebben az évben szeptemberben volt is egy ülés az agadéri érdekeltekkel, és eh, mi is szeretnénk megnézni, hogy ezeket a regionális megállapodásokat hogyan lehetne elmélyíteni. Nyitottak vagyunk arra, hogy technikai segítségnyújtást adjunk a palesztin hatóságnak, amely most már szintén része ennek a megállapodásnak. Ugyanakkor egyértelműnek kell lennünk, mert a regionális integráció nem léphet a bilaterális kapcsolatok elé vagy fölé. Ezért eh, az átfogó FTA lesz az alapja bármilyen regionális megközelítésnek. Tehát először is ezeknek az országoknak kétoldalú módon kell kapcsolatot tartaniuk velünk, kétoldalú megállapodást kell megkötni, és utána ezt lehet tükröztetni majd regionális szinten. Az elmélyített szabadkereskedelmi megállapodásnak természetesen lesz majd kihatása regionális szinten, ez egyértelmű ugyanis ezek az országok ugye ugyanazoknak a szabályoknak kell, hogy megfeleljenek az aki kommunoternek, amikor velünk megegyeznek. Ez azt jelenti, hogy az egymás közötti akadályokat is ezzel felszámolják, mert ugyanolyan jogi keretbe kerülnek, és ugyanazok az alapelvek alapján fognak dolgozni. Tehát igazából jó irányba haladunk, és a bilaterális tárgyalásokkal a regionális egységet is erősítjük. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt az áttekintést. Ugye két monitoring csoport létezik a régióban, a Másrek régióban, és Maria Dezenes a másik régióban. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság tudomásul vette, hogy az Európai Parlament egy saját kezdeményező jelentést indított el a kollégák részvételével, és nagyon fontos, hogy ne feledkezzenek el ezen jelentés tartalmáról. Hogyha nincs más észrevétel, akkor átérünk a 8-as napirendi pontra. A, de Oroszországba volt egy delegáció, egy küldöttség október végén, a politikai frakciók részvételével az elnökünk vezette ezt a delegációt. Oroszország augusztusban lett tagja a WTO-nak, és ez azt jelenti, hogy a az EU és Oroszország is egy új megállapodás kell, hogy kössön. A Duma, a régiók bizottsága és az európai és az oroszországi kereskedelmi körök tárgyalásokat folytattak, de azt látjuk, hogy orosz részről nagy az ellenállás. Az EU Oroszországgal való kereskedelmi kapcsolatokról szóló dokumentumokat kellene végrehajtani, a beruházásokkal és a kereskedelmi kapcsolatokkal kapcsolatos fejleményekre van szükség, meg kell valósítani a jövőben a EU és Oroszország és a partnerei, a szomszédai közötti integrációt is. A küldöttség tagjai, akik részt vettek ebben a, ezen a találkozón. Nem tudom, hogy akarnak-e valamit mondani azok a kollégák, tehát akik részt vettek a küldöttségben, Lange kollega, vagy a többiek. Muchas gracias, señor. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a titkárságnak a látogatás megszervezéséért. Az oroszországi látogatásunknak az volt a célja, hogy jobban megismerjük Oroszország VTO-hoz eh, való csatlakozásának a részleteit. 18 év után került sor erre a lépésre. Az együttműködési és partnerségi kapcsolatokról is szó volt, nagyon érdekes volt ez a látogatás, találkoztunk minden ágazat képviselőivel, akik érdekeltek ezekben a témákban, az európai vállalatok képviselői, az NGO-k, a szakszervezetek, a munkáltatók szervezeteivel találkoztunk. A kereskedelmi kérdések nagyon is agasztják az Európai Uniót jelenleg. Például az utóbbi években Oroszország olyan intézkedéseket fogadott el, amelyek kapcsolatosak például a könnyű járművekkel, amelyeket az Európai Unióból importálnak. Az importált járművekkel kapcsolatos megadóztatás ellentétes a nemzetközi jogszabályokkal. Aztán élő állatok behozatala az Európai Unióból szintén egy problémás terület. Az Európai Unió nagykövete Oroszországban szintén részt vett ezeken a tárgyalásokon. Oroszországban lényegében nem létezik egy strukturált középosztály, és azt látjuk, hogy az új partnerségi megállapodás szintén számos fontos ágazattal foglalkozik. A kereskedelmi kamarák képviselői képviselőivel való tárgyalások is nagyon érdekesek voltak. Itt elsősorban tehát az élőállatok behozatalával kapcsolatos problémákat vitattuk meg. Azt is elmondták, hogy intézkedések születnek most majd a WTO-hoz való csatlakozás után. Találkozott a delegáció, a küldöttség az európai vállalatok képviselőivel is, akik Oroszországban érdekeltek, az oroszországi kapcsolatokban érdekeltek. Egyesek azt mondják, hogy nagy az előrehaladás, van, aki úgy tekinti, hogy nem igazán sok az újdonság, az új fejlemény ezen a területen. Azt is elmondták, hogy a modernizáció, modernizálás, az infrastruktúra fejlesztés területén vannak eredmények, a, ez a vállalatok számára is természetesen kedvező. Ami a korrupciót illeti, elhangzott az is, hogy itt elsősorban a nagyvállalatok érintettek. Azt is elmondták, hogy három probléma az a nevelés, oktatás, tehát három olyan probléma van, amelyekről nem igazán akarnak beszélni. Ez az egyik az oktatás, nagyon sok fiatal elhagyja az országot, aztán az infrastruktúrákkal kapcsolatos akadályok, hulladékkezelés, víztisztítás, így, és így tovább. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a nagyvállalatok kialakítsák a megfelelő hálózataikat ezeken a területeken. Ami Oroszország döntését illeti, nevezetesen a WTO-hoz való csatlakozást pozitív elemként tekintik, de egyesek úgy gondolják, hogy ez a csatlakozás fontos kihatással lesz az ipar, a mezőgazdaság számára, és az is elhangzott, hogy a kormány olyan intézkedéseket fog fogalmatosítani, amelyekkel a problémákat ki lehet védeni majd. A kapcsolatok az Európai Unióban nem olyanok, amelyek elvárhatók a Oroszország részéről. A Duma, Dumában is nagyon sok ellentmondásos probléma merült fel az EU-val való kapcsolatban. Találkoztunk az ngo képviselőivel is. Az NGO-k elmondták, hogy korrupciós problémák vannak, a hatóságok, a vállalatok szintjén. Én megkérdeztem a képviselőket, amely, akikkel találkoztunk, hogy melyek, mely NGO-k azok, amelyek, tehát hogy mik az NGO-k álláspontja, és azt mondták, hogy most már elkezdenek nyíltan beszélni a korrupciós problémákról, és ez mindenképpen egy pozitív fejlemény. Számos látogatást tettünk kutatási, innovációs vállalatoknál is. Ezek a látogatások nagyon érdekesek voltak, és azt is láthattuk, hogy Oroszország helyzete a véton belül még azért nem igazán világos az érdekelt felek számára a tárgyalások folytatódnak Oroszországban bizonyos dossziék kapcsán. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Bert Lange. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, négy pontot szeretnék megemlíteni, ami nekem nagyon feltűnt. Egyrészt a kolléganő is említette, Oroszország a WTO tagja, de láthatóan nem tartja be a WTO szabályait. Kifejezett kifejezetten protekcionista intézkedéseket legitimáltak, hogy a saját gazdaságukat stabilizálják, ez szembe megy a WTO szabályokkal, említettük a recycling adót. Itt gyakorlatilag kísérletet tesznek arra, hogy az orosz költségvetés kisebb bevételeit a vámterületen más bevételekkel, más szabályokkal kívánják kompenzálni. Tudjuk, hogy az orosz vámhatóság egy fontos eszköze az orosz költségvetés stabilizálásának, de ez nem legitimálhatja azt, hogy a WTO szabályait nem tartják be. Másodszor nagyon komoly strukturális problémáik vannak. Továbbra is Oroszországban mm, lehetőség van a korrupcióra. Számos területen olyan szabályok működnek, amelyeket csak akkor lehet betartani, ha plusz pénzeket használ fel az ember. Az IKEA példáját lehet megemlíteni. Ők két évig compliance okoknál fogva nem voltak hajlandók korrupciót fizetni. Ennek következtében aztán nem is nyílt meg az áruházuk. Ez egy nagyon fontos pont, amiről beszélnünk kell, tisztességes kereskedelem csak akkor van, hogyha nincs korrupció. Harmadik pont. Hát egy kicsit fel voltam háborodva szinte, amikor az EU-Oroszország közötti kapcsolatokról beszéltünk, mindenek előtt az energia területen. Ott meglehetősen világosan elővezették, hogyha az EU-Oroszország partnere kíván lenni, akkor úgy kell viselkedni, mint egy partner, és mi, az oroszok, ez, ezúttal határoznánk meg, hogy mit is jelent a partnerség. Ez a power play, ez az erős fellépés nyilván nem segíti a partneri kapcsolatot. Ez odáig fajult, hogy a fáradozásaink hogy a diversifikálás az energiaterületen, például a Nabucco vezeték megépítése megkérdőjeleződik, mert azt mondták, hogy ez szembe megy az Oroszországgal folytatott partnerséggel, csak a déli áramlatra koncentráljunk, vagy hogy az energia belső piaci szabályokkal olyan piacot hoztunk létre, ami érinti a Gazpromot, ez nem megy szerintük, vagyis egyértelmű üzeneteket küldtek, miszerint a partnerség azt jelenti, hogy Oroszország érdekeit kell követnünk. Szerintem ez nem segít nekünk, ezt nem fogjuk tudni elfogadni. Negyedszer az orosz partner erőteljesen hangsúlyozta, hogy a jövőben nem bilaterálisan kell megszervezni a kapcsolatokat, hanem egy vámunió keretei között Kazaksztánnal és Fehér Oroszországgal. Ez egy problémát jelent, mert Kazaksztán és Fehér Oroszország nem a demokrácia hazája, és éppen nemrég fogadtunk el a plenárison egy állásfoglalást Kazaksztánnal kapcsolatban, és ez nem is felel meg a valóságnak, hiszen a domináns a három közül mindenképpen Oroszország. Ez egy kísérlet arra, hogy a tárgyalásokat egy kicsit lelassítsák, félretegyék, és ne csak erről legyen szó. Azt hiszem, hogy ezt a jövőben figyelembe kell vennünk fokozottabban, tehát látni kell, hogy ki lesz a tárgyalási partner, ezt el kell dönteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen, és nem látom, ha más kívánna szólni, akkor megadom a szót Luc Divigné úrnak a bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Természetesen egyetértünk a legtöbb problémával, amelyről itt említést tettek, az oroszországi hasznos látogatás kapcsán ahogy tudják, mi készítettük elő ez, a parlamenttel együtt ezt a látogatást. Először is a VTO-val kapcsolatosan a, a tagok agad, agodalmát osztjuk. Nagyon intenzív tárgyalásokat kezdtünk az oroszországi partnereinkkel annak érdekében, hogy enyhítsük azokat az intézkedéseket, ahol is nem tartják be a WTO jogszabályait. Ugye itt szó volt az import járművekről is, amelyek levegőt szennyeznek, aztán az élő állatok behota, behozatáról, és itt is egészségügyi problémák merülnek fel. azt is láttuk, hogy nem tartják be a megegyezett tarifákat. Itt öt, több mint 5 milliárd euróról van szó az EU exportjavairól, itt elsősorban papírágazatban. Ezek csak a főbb példák, de ahogy mondtam, intenzív tárgyalások folynak az orosz hatóságokkal, annak érdekében, hogy megfelelő megoldást találjunk, megegyezzünk, de természetesen nem zárunk ki esetleg olyan megoldásokat, amelyek nem úgymond békés megoldások lesznek, ami pedig a tagok által említett más problémákat illeti, például a korrupció problémáját, amelyet többen megemlítettek, a tárgyal az új kétoldalú megállapodás a kapcsolatos fejezetek, például a közbeszerzésről szóló fejezet, amelynek célja az átláthatóság biztosítása, szintén szólnak ezekről a problémákról, és rámutatnak a problémákra a korrupció terén. Tudomásul vettük, pontosabban javítok, egyetértünk azzal, hogy az ágyalások Oroszországgal problematikusak lehetnek, tehát itt a kétoldalú megtárgyalásokról van szó, és azt a tényt is figyelembe kell venni, hogy párhuzamos tárgyalások folynak Oroszországgal és Kazaksztánnal. Ezt elmagyaráztuk az orosz partnereinknek is, és meg szeretnénk erősíteni ezeket a tárgyalásokat, mert fontos Európa Unió számára, Oroszország és az Oroszországgal való kereskedelmi kapcsolatok, de jobban kell kezelni ezt az egész helyzetet. Azzal szeretném lezárni, hogy mindez az orosz gazdaság érdeke és az orosz reformok érdeke ugyanis az orosz hatóságok minden felszólalásukban elmondják, hogy mennyire fontos számukra a külföldi beruházások szerepe, hogy természetesen nyersanyag és üzemanyag export tevékenységet folytatnak, és ilyen alapon tárgyalunk az új két oldalú megállapodás terén. Köszönöm szépen, hogy az elnök Divinyé úrnak. Köszönöm szépen hogyha a bizottság és az orosz fél is tudomásul venné a ö, múlt plenáris ülésen elfogadott jelentésünk tartalmát, a, ö, az Oroszország vétóz való csatlakozásával kapcsolatosan. Robert Sturdy, a monitoring csoport vezetője, és majd visszatérünk még erre a témára a szakbizottsági üléseinken. Köszönöm szépen. Tehát folytatni fogjuk ezt a vitát még. Kedves kollégák, a kilencedik pont következik a szavazás során. A kilencedik pont konkrétan az első szavazás. Ez egy átmeneti rendelkezésekkel foglalkozik a tagállamok és harmadik ország közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében. November 9-ig lehetett módosításokat előterjeszteni, nem volt ilyen. Ezért aztán azt mondom, hogy szavazzunk, csak egy záró szavazás van elektronikus módon. Elektronikusan szavazunk, megnyitom. So everyone voted? Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. Az eredmény, elfogadtuk. Természetesen gratulálok az előadónak, aki az elnökünk ebben az esetben. Aztán a következő a tizedik napirendi pont. A szellemi tulajdonjogok fejlesztés politikai vetületeivel foglalkozunk források, forrásoknál, fejlődő országokban a szegénység csökkentése gyakorolt hatás. Helmut Scholz az előadó, meglehetősen hosszú a szavazó lista, ezért koncentráltam kell dolgoznunk ezen az anyagon. Az első, a kompromisszumos, kitámogatja ellenszavazat, elfogadtuk. Tartózkodás, ugye még azt is megkérdezem, elfogadtuk a második részt, ellenszavazat, tartózkodás. Ezt ellenőriznem kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A hármas is következik, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Hármas, vagy kompromisszumos, tartózkodás, elfogadva. Hetes módosító, kitámogatja. Tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 11-es módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás. Ezt ellenőriznem kell. 11-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 13-as módosító támogatja ellenszavazat. Tartózkodás. Megint csak ellenőrizném. 13-as módosító ellenszavazat. Azt hiszem világos. Jó? De azért ellenőriztük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 14-es ellenszavazat. Tartózkodás. Ellenőrzöm megint egyszer. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az azt jelenti, hogy elfogadtuk. Záró szavazás következik, elektronikusan megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-12 tartózkodással gratulálni szeretnék Helmut Scholznak. Ezzel rátérünk a 11-es pontra. A kereskedelmi megállapodás egyrésztről, másrésztről Kolumbia és Peru között. Tudjuk, számos vita folyt erről. Most pedig döntenünk kell. Két frakció módosítókat terjesztett elő, elutasítva a konszenzus. Szerintem mindenki részt vesz ezen, és üdvözlöm a két ország képviselőit is a mai napon, itt a szavazásom. Ezzel rátérnék az egyes és a kettes módosítóra, ezek azonosak, ki támogatja a módosítót? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva, akkor összességében módosítás nélkül szavazunk a tervezetről. Megnyitom a szavazást elektronikusan persze. Megnyitom újra. Lezárom a szavazást. Az eredmény elfogadtuk 20 négy ellenszavazat egy tartózkodás mellett. Gratulálni szeretnék Mario Davidnak, az előadónknak, és a 11A pont következik, ezt pluszban adtuk hozzá a napi rendünkhöz. Az Omnibus 1-es javaslatról van szó, első olvasatot elfogadtuk idén márciusban. Hosszú előkészületi munka után, ezután ebben a bonyolult esetben a tanács és a bizottság egy második olvasatban megkötendő megállapodástról kezdene tárgyalásokat, és informál tárgyal, informális tárgyalásokat kezdtek. Én most azt javaslom, hogy a következő határozatot hozzuk először is, informális tárgyalásokat kezdünk a tanácsa és a bizottsággal, hogy elérjünk egy korai második olvasatban keletkező megállapodást. A Március 14-én megszületett egy megállapodás, és itt kijelöltük a tárgyalási csapatot. Harmadik, bocsánat. Plusz egy kompromisszumos preambulum bekezdés a nemzeti parlamentek bevonásáról a tárgyalási mandátum alapján a Morera úr, ő az előadó és az elnökünki, Robol úr, és a többi frakció árnyékelődői Szilván a Kochmerin az ALDE nevében lesz a tárgyalási csapat. Akkor szavazzunk erről most. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk ellenszavazat nélkül, és tartózkodás sem volt. Köszönöm szépen! Ezzel vége a szavazási időszaknak, és egy rövid szünet következik, hogy a kollégák, akik szeretnék, elhagyhassák a termet. Dear colleagues and dear, uh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem, hogy a termen kívül beszélgessenek, mert szeretnénk folytatni az ülésünket. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Mielőtt a 12-es napirendi pontra térnénk, a 11 per A ponttal foglalkozunk, ugyanis a koordinátorok erről döntöttek tegnap Muszkádini asszony javaslatára, hogy tudják, a parlament első olvasatban nagy többsége elfogadott egy dossziét 2010-ben, a tanács ezen rendelettel kapcsolatosan nem tett semmit az Európai Parlament többszörös kérelme ellenére, most pedig a bizottság bejelentette, hogy jövőre hatályon kívül helyezi a rendeletet. A kérdésünk az, hogy el tudná magyarázni a bizottság az álláspontját, az állásfogolását, és egy új rendelettel fogja helyettesíteni a régit, de először Krisztiana Muscarini asszonynak adom meg a szót a elnökünknek. Köszönöm szépen, elnök úr. A rendelettel kapcsolatos probléma, politikai probléma, technikai probléma, de intézményes probléma is mi parlamentünk 2010. októberében nagy többséggel elfogadott egy jelentést, azután, miután javítottak a rendeleten, mert minden frakció kollégája és a mi bizottságunk is kérte ezt. Nagyra értékelték a azt a jelentést, amelyet megszavazott a parlament. Október 22-én ebben az évben, két év után teljesen improvizált módon a biztosok kollégiuma arról hozott döntést, hogy hatályon kívül helyezi a rendeletet. És 2013-ban már nem létezik majd ez a rendelet a bizottság döntése kapcsán. A parlament plenáris ülésen foglalkozott ezzel az ügyjel. Mivel megszavazott a parlament első olvasatban egy rendelkezést, és a biztos is részt vett a vitában, a bizottság módosíthat egy megszavazott, első megszavazott rendelkezést, de csak akkor, hogyha elmagyarázza, hogy miért akarja visszavonni az adott rendeletet, miért akarja hatályon kívül helyezni. A biztosok kollégiuma soha nem értesítette erről a parlamentet. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos dolog, és egyáltalán nem kielégítő ez az eljárás, de Hutt biztos úr küldött nekem egy levelet néhány nappal ezelőtt, de egy levéllel nem lehet helyettesíteni egy találkozót, a parlamenttel. Mi egy demokratikus intézmény vagyunk, a kiváltságainkat meg szeretnénk védeni, éppen ezért szeretném hallani a bizottságtól, hogy mit is akar elmondani a parlamentnek, és hogyan is fognak folytatódni ezek a tárgyalások, az árnyékjelentéstevők gondolom például Rinaldi képviselő úrnak is van mondandója. Köszönöm, elnök úr. Very much. Köszönöm szépen. Most Kösz... pedig a bizottság. Köszönöm szépen. Paolo Garzotti úrnak adom meg az a bizottság részéről. Thank you, Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Muscardini alelnök asszonynak, hogy bemutatta ezt a pontot, bevezette ezt a pontot. Mindenek előtt természetesen nem kétséges, hogy mekkora figyelmet fordít az Európai Bizottság és de Kucht biztos úr, mint ahogy ez megmitatkozott már korábbiakban is erre az intézményre. És az úgynevezett rendeletet Varia elnök úr mutatta be már korábban, és mit már elhangzott, ez egy bizottsági határozat, és nem de Gucht úr hozta egyedül a javaslatot, hogy visszavonja a javaslatát, Természetesen igaz a továbbiakban is, hogy az Európai Bizottság ragaszkodik azon célokhoz, amelyeket a rendelet tartalmaz, és amelyet megkívánt oldani. Mindenek előtt az áruk eredetére vonatkozó fogyasztói tájékoztatás a cél az Európai Unióban. Most nézzük meg, mi az oka annak, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy visszavonja a javaslatot, Mindenek előtt egy általános összefüggést kell látnunk, itt számos pont számít ebben az esetben mindenek előtt, most érintetlenül hagyva a fontos erőfeszítéseket, amit az Európai Bizottsághoz, hogy, be, hogy kitörjön ebből a mat helyzetből, egy javaslat született 2005-ben, és módosítás is született itt a parlamenten belül. Itt nem sikerült a tanácsban haladni ezzel a javaslattal, ezért aztán nehéz helyzet alakult ki ezt figyelembe kellett vennünk. Második pont, ami a technikai megközelítést illeti. 7 év alatt komoly átalakulás, változás történt eh, a WTO jogalkalmazásában, vagyis eh, azon paraméterek, eh, amelyek alapján mérlegelnek egy ilyen jelölést. Ezt teljesen összhangba kell hozni a VTO-val, itt viszont változások történtek, és arra a következtetésre jutottunk ezek után annak érdekében, hogy biztosak lehessünk abban, hogy összhangban vagyunk a WTO-val, jobb lenne egy olyan javaslatot kialakítani, amelyet nem csak az importált árukra alkalmaznánk, hanem a belföldi árukra is. Ez egy technikai felvetés természetesen. Az Európai Unió működését szabályozó szerződést itt figyelembe kell vennünk, hiszen a belső piac komoly változásokon kell ment keresztül. Egyéb cikkeket is figyelembe kell vennünk, mindenek előtt látnunk kell még, hogy vannak-e komoly további eltérések, és elég bizonyíték áll a rendelkezésre, hogy a jog megváltoztatására szükség van. Ez komoly mérlegelésekhez vezetett, és azt láttuk, hogy az anyagot, joganyagot meg kell változtatni. Egy új utat kell járnunk, nem azt, amit 2005-ben kezdtünk. Ennek vannak technikai okai, amiket meg kell vizsgálni, hiszen a belföldi termékekről már beszéltem, Made in EU, vagy egy tagállamban készített termék kapcsán ezt is világossá kell tenni. Ezért aztán ezek az okai annak, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy visszavonja ezt a javaslatot, amit 2005-ben ő maga készített, ami pedig az új javaslatot illeti, nem szándékozzuk, hogy olyan, nem, nem akarunk olyan javaslatot készíteni, amely kizárólag az importált termékekre vonatkozik. Hogyha aztán további munkára van szükség, hogy a témát kezeljük egy szélesebb megközelítésben, figyelembe véve a belföldi dimenziót is, ennek érdekében viszont természetesen tárgyalásokat kezdünk a bizottságon belül, és természetesen ott a megfelelő értékeket kell képviselnünk. A belső piac érdekében, a vállalkozások érdekének figyelembevételével. Mint már elmondtam, teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az elvek mellett, de úgy gondoljuk, hogy a rendelet, mint eszköz a jogi és politikai kontextusból kiindulva fontos, de a célokat figyelembe véve ezt újra kell gondolnunk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Amennyiben van érdeklődés, akkor szívesen szót adok a kollégáknak. Szuszta úr. Először, utána Keller képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a bizottság képviselőjének is, hogy elmondta ezt az állásfoglalást, ezt az álláspontot. Nagyon sok eh, aspektusból elmondható, hogy vártuk már ezt a az állásfoglalás azonban mégis meglepő a helyzet. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha de Gutt biztos úr a valóságot mondaná el. Ugyanis ez azt jelenti, hogy a tanácsban soha nem, ért, nem volt ö, többségi ö, vélemény e témát illetően, és úgy tűnik, hogy most véleményt változtattak. Ugye azt mondják, hogy ez a rendelet már előregedett, elavult. Hogyha ma ez elavult, akkor egy-másfél évvel ezelőtt is elavult volt már ez a rendelet. Azt hiszem, hogy nagyon könnyen megoldhattuk volna a politikai problémát, ha akartuk volna. Ezen döntés és a WTO új jogszabályai, például a dohányal kapcsolatos jogszabályok, az mezőgazdasági élelmiszertermékek eredet megjelölése és az ezzel kapcsolatos problémák, tehát ezek mind olyanok, amelyeket figyelembe kellett volna venni. Nagyon egyszerűen meg lehetett volna oldani a problémát. Azonban Európában egyszerűen megoldani problémákat nagyon nehéz. Mindössze két sort kellett volna átvenni az Egyesült Államok jogszabályából. és meg lehetett volna oldani a problémát itt a címkézéssel kapcsolatosan. Hogyha igaz lenne az, hogy a VTO jogszabályt vált, és elvárja tőlünk azt, hogy visszavonjuk ezt a rendeletet, akkor megfelelő eljárásokat kellene megnyitni más országokkal is, Kínával, Japánnal, az Egyesült Államokkal, és így tovább. Mert ők is hoznak be olyan termékeket, amelyek harmadik országokból származnak, tehát a WTO szabályait mindenképpen megsértik. Itt azt hiszem, hogy az Európai Unió a saját szabályait meg akarja változtatni, de azt hiszem, hogy más eljárásra lenne szükség itt a címkézéssel kapcsolatos szabályokat illetően. Kérem, hogy koordinálják a jogszabályokkal, a termékekkel kapcsolatos összes problémát az Európai Unión belül. Itt elsősorban ugye a harmadik országokból bejött termékekre gondolunk. Fontosak a közbeszerzéssel kapcsolatos tényezők is, a kölcsönösséget kell biztosítani, de továbbá is fent marad egy másik téma, amit soha nem akartak megérteni. A bizottság soha nem akarta megérteni ezt a problémát. És az, az hogy itt nem egy áll protekcionizmusról van szó, vagy egy elavult rendszerről van szó. Minden olyan ágazat, amelyre utalást tesz a rendelet, olyan ágazatok, ahol védeni kell a fogyasztót. Úgyhogy én felhívást indi, in, intézek most a bizottsághoz, ugyanis az Európai Unió jogalkotási szerve a bizottság. Kérem, hogy a többi intézmény jogait is vegye figyelembe, tartsa tiszteletben. Az Európai Parlament jogait nem tartotta most tiszteletben a bizottság. Éppen ezért ennyi a kétség a rendelettel kapcsolatosan. Kérem azt is a bizottságtól, hogy értse meg, hogy az Európai Parlament nem csak egy olyan intézmény, amely esetleg máshogy gondolkodik, mint a bizottság. Az Európai Parlament 500, 500 millió embert képvisel és éppen ezért a, ha a lobbistákat figyelembe vesszük, az érdeket feletekkel figyelembe vesszük, akkor tessék figyelembe venni az ő érdekeiket. Az Európai Parlament, ha jól emlékszem, 550 igen szavazattal szavazta meg ezt a javaslatot. Itt egy általános érdekről van szó, ugye az 500 millió állampolgár nevében. Itt nem a ö, biztosoknak kellene külön egyenként döntéseket hozni, mert tudjuk, hogy mennyire fontos védeni a fogyasztók jogait, védeni az európai fogyasztókat. Tudniuk kell, hogy bizonyos termékek honnan származnak, hol gyártották azokat, mi az eredetük. Figyelembe kell venni ezeket az elveket, a versenytársakat a világpiacon. Ha ezt nem tesszük meg, akkor Európa nagyon nagy hibát vét, az 500 millió fogyasztó ellen garantálnia kell a megfelelő jogszabályokat, normákat. Ez a fő cél. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Franciska Keller. Thanks a lot. I would like... Köszönöm szépen. Szeretnék a gyapot állásfoglalásra visszatérni. Ez a következő pont lesz, mondja az elnök. Hát akkor nem elnökként szólok, hanem tagként egy néhány személyes megjegyzést engedjenek meg nekem és teljesen függetlenül attól, hogy támogatja a rendeletet az ember, vagy nem, amit terveznek. Technikai okoknál fogva megértem, hogy az Európai Bizottság miért vonja vissza ezt a dossziét. Erről persze lehet vitatkozni, amit egyáltalán nem értek, és azt gondolom, hogy itt a parlamentben ebben megállapodunk valamennyien, hogy a tanács két éven keresztül a témával kapcsolatban semmit se csinál. Nem lehet, hogy itt a jogalkotási folyamat során, ahol a bizottság már egy javaslatot készített, és a parlament első olvasatban dönt valamiről, vagy azt várják, hogy döntsön, és a tanács nem csinál semmit. Tehát itt végig kell gondolni a tanácssal együtt, hogy ez jó hagyomány maradjon-e, hogy nem dolgoznak tovább egy ilyen anyagon. Második pont, az Európai Bizottság azért készített javaslatot, mert meggyőződött arról, hogy ez így helyes, és a bizottsági javaslat mögé beálltuk itt a parlamentben, a módosított formája mögé természetesen, és hogyha a technikai okok igazak, az a tényleges oka annak, akkor az első üzenet miért az, hogy az Európai Bizottság visszavonja ezt a javaslatot. Miért nem az az első üzenet, hogy az Európai Bizottság egy új javaslatot készít, és mi mondjuk második üzenetként visszavonjuk a meglévő javaslatot. Tehát gondolom, hogy a bizottság nem csak szórakozni akart, amikor az első javaslatot készítette, hanem célja volt vele. Akkor most megkérdezem, a bizottság a következő hetekben egy új javaslattal elő, vagy teljesen befejezték a témát? Parancsoljon bizottság, Európai Bizottság. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy tökéletesen egyetértek azzal, hogy a tanács tényleg az elmúlt két évben nem nagyon tett semmit, és ez így eléggé elfogadhatatlan. A bizottság több erőfeszítést is tett annak érdekében, hogy tovább vigye ezt a vitát, és hogy elindítsa a vitát a tanácsban is, de a tanács ennek ellenére nem lépett tovább. Arra a kérdésre válaszolva, hogy lesz-e újabb javaslat, hát a jelenlegi stádiumban csak azt tudom elmondani, hogy ami a kereskedelmi aspektusokat illeti, a kereskedelmi politikától függ, tehát minden az Európai Unió kereskedelmi politikájától függ. A jelenlegi stádiumban a bizottság egyébként nem gondolja úgy, hogy egy kereskedelmi politikai válasz a megfelelő válasz lenne ezeknél az intézkedéseknél, hiszen itt csak az importról van szó. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy a problémára, amit mindannyian ismerünk, ez lenne a megfelelő válasz. Abban természetesen mindannyian egyetértünk, hogy a fogyasztók tájékoztatása fontos téma. És hogyha megnézzük azt a helyzetet, ami most a tanácsban előállt, illetve a WTO esetjogát, akkor azt látjuk, hogy 2009. októberében egyáltalán nem ugyanaz volt a helyzet ugyanis a parlament a javaslat mellett szavazott 25 szavazattal, és akkor volt egy olyan esetjog, ami ezt a helyzetet megváltoztatta. Aztán pedig a WTO szabályai természetesen a mezőgazdasági és ipari termékekre is vonatkoznak az eredet feltüntetésével kapcsolatban, tehát ilyen szempontból nincsen különbségtétel. És olyan okok miatt, amiket most itt nem fogok elmondani, mert ezt mindenki tudja, a WTO-ban, ugye, mezőgazdaság és ipari termékek között ilyen jellegű megkülönböztetés nincsen. Annyit tudok most elmondani, hogy az egyértelmű, hogy az üzenet az megérkezett a parlament részéről, Szuszta képviselő részéről, hogy tovább kell lépni ebben a kérdésben, méghozzá a megfelelő párbeszédi keretek között, az intézmények között, és mi ezt is fogjuk tenni. Tehát, hogyha valamit tennünk kell a helyzettel kapcsolatban, akkor azt tudom elmondani, hogy megvan a belső keret, illetve az importőrökkel foglalkozó kérdéskör, és nekünk mind a kettőt át kell tekintenünk. Ami a 207-es cikket illeti az EUMS-ből, mint már említettem, a kereskedelmi politikát nem tartjuk megfelelő válaszlépésnek. Egyelőre ennyit tudok elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Muszkárdini asszony, tessék. Elnézést kérek, doktor úr, hogy ide kellett citálnunk és ilyen nevetséges dolgokat mond el most nekünk. A WTO jogszabályát 2007-ben módosították, és úgy tűnik, hogy de Gut biztos úr a mi bizottságunkra rá akar kényszeríteni valami olyat, amit mi nem fogadunk el. 2007-ben ugye már elfogadtunk egy egy javaslatot. Nem tudom, hogy önök a bizottságnál önök alszanak, eddig aludtak, vagy egy mocskos játékot játszanak. Nem tartják tiszteletben a mi intézményünket. Politikai szempontból mindent vissza lehet vonni, amit akarnak, de ilyen dolgokat hallani, és ö, számomra ö, elküldött egy nevetséges levelet, amikor én azt kértem, hogy vegyék figyelembe a parlament véleményét, semmit nem tettek ezzel kapcsolatosan. Mikor jöttek rá arra, hogy össze kellene kapcsolni a külső piacot a belső piaccal? ha én mondjuk Franciaországban, Németországban vagy Angliában gyártott tárgyat, terméket veszek, nem érdekel, hogy hogy ezt hol gyártották, ha Európai Uniós gyártmányról van szó. Én azt szeretném tudni, hogy hol gyártották azokat a termékeket, amelyek az Európai Unióról kívülről jönnek. Ezt szeretném tudni. A bizottság 2009-ben nem vette észre, hogy a WTO szabályok megváltoztak? És miért a múlt hónapban jöttek rá arra, hogy a belső piacról is beszélni kellene, nem csak a nemzetközi piacról. A bizottságnak védenie kellene a fogyasztókat és miért nem fordul a vt hoz a bizottság, hogy felkérje azokat az országokat, amelyek olyan normákkal rendelkeznek, amelyek ellentétesek a mi normáinkkal, hogy változtassák meg azokat a belső normáikat. A bizottság miért nem kéri fel a VTO-t ezzel kapcsolatosan, hogy hogy a megfelelő szabályokat hozzák meg az európai polgárok érdekében. Úgy látszik, hogy más érdekeik vannak, és itt viszont a parlament tovább fogja vinni ezt a munkát. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm ezeket az észrevételeket. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz lezárni ezt a dossziét, de úgy gondolom, hogy a de Gucht biztos urat meg kellene hívni az egyik elkövetkezendő ülésünkre, hogy beszélgessünk vele erről a témáról. És tehát akkor mm, a biztos meghívhatnánk, és politikai válaszokat is adhatna a kérdésre, kérdéseinkre. Igen, még elnézést kérek, elnök úr. Talán volt egy félreértésünk. Most áttérek akkor az olasz nyelvre. Tehát a WTO jogszabálya módosítására 2010-ben került sor. A WTO, tehát 2011-ben elnézést mondja az előadó, tehát 2011-ben módosították a WTO jogszabályt. Tehát akkor, amikor önök 2010-ben megszavazták az önök jelentését, még nem volt meg ez a módosítás. Sicurezza del Ami a fogyasztók biztonságát illeti, a rendeletnek az a célja, hogy a termékek eredetéről, származásáról informálja a fogyasztókat. A bizottság soha nem gondolta azt, hogy egy kínai gyártmányú termék megfelel a közösségi jogszabályoknak. Itt más jogszabályokat kell figyelembe venni. Szeretném tisztázni azt, hogy a VTO szabály módosítása, tehát később született meg, mint amiről Muszkádéni asszony beszélt, tehát a, a szavazás után, az önök szavazása után született ez meg. Oké, okay, so... Um... Rendben van, köszönöm szépen. Tehát ismételten úgy gondolom, hogy ha a kollégáknak nincs ellenvetése, akkor lezárnám. Tehát 2010-ben volt egy javaslata a bizottságnak, a bizottság úgy gondolta, hogy valamit mindenképpen rendelettel szabályozni kell. 2005 óta aztán a parlamentnek volt egy javaslata első olvasaton, e, olvasatban e témával kapcsolatosan. Úgy döntöttünk most, hogy de út biztos meghívjuk majd az egyik ülésünkre, hogy elmondja, mi a véleményt, mert két és fél év óta ugye leálltak a leállt ez az egész helyzet, és most a rendelet visz, tehát vissza akarja vonni a bizottság. Szeretnénk hallani tehát majd a biztos véleményét. Köszönjük szépen kollégák a vitáért, köszönjük a bizottság képviselőinek is. Hogyha nincs más, akkor a 12-es napi rendi pontra térünk át, a globális gyapott értéklánc fenntarthatósága a téma. Ez egy állásfoglalási indítványtervezet, a gyakorlattal foglalkozó Nemzetközi Tanácsadó Bizottsághoz való csatlakozás is az egyik téma. E témán belül a különféle lehetőségeket is meg kell nézni, hogyan lehet tehát az ISAC vagy a gyapottal foglalkozó Nemzetközi Tanácsadó Bizottsághoz csatlakozni. Vannak támogatás, áringadozás, exporttal kapcsolatos problémák, a gyermek kényszermunka ezen a területen. A jelentéstevő elkészítette a jelentését, Muszkádini asszony a jelentéstevő, mindenképpen az átláthatóságra van szükség a gyapotelmesztés globális értékláncának a terén is. Muszkádini alelnök asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy a kollégák tudják, a gyapottal foglalkozó Nemzetközi Tanácsadó Bizottság, ISEC rövidítve, 41 országot tömörít, a gyapot 100 millió családnak ad munkát a világban. Tehát ezek a családok gyapot termel, termesztéssel foglalkoznak. Ez a világ termesztésének az egy százalékát teszik ki. De 100 ezer termesztő foglalkozik gyapotermesztéssel az unión belül. Az ISEC egy nemzetközi szervezet, amely védi a termékeket, de a termesztési módozatokat is. Tudjuk azt, hogy nagyon sok vizet használnak fel a gyapott termesztés során, és nagyon sok rovarírtót kell felhasználni szintén ebben az ágazatban. Tudjuk azt, hogy a gyapott termesztés terén nagyon sok gyermeket dolgoztatnak a világon, több millió gyermek dolgozik a mezőgazdaságban, és különösen a gyapotelmesztési ágazatban. Az ISEC, tehát a Nemzetközi Tanácsadó Bizottságnak nem tagja az Európai Unió, de vannak Európai Uniós tagállamok, amelyek tagjai. Ez a nemzetközi szervezet védhetné a mi érdekeinket, és ebben az ágazatban figyelembe véve, tiszteletben tartva a kiskorú gyermekek jogait, mert idáig mindezt nem tették meg. Éppen ezért jó lenne például Kínát is felvenni ebbe a szervezetbe, az ISEC-be. Kínában is nagyon sokan foglalkoznak gyapott termesztéssel. Kínát azért nem veszik fel, mert nem tesz eleget a megfelelő jogszabályoknak. Mi az Európai Unió számára fontos lenne tagjának lenni ezen nemzetközi tanácsadó bizottságnak, mert ezzel sokkal nagyobb hatást is érhetünk el, és a bizottság informálhatja a parlamentet rendszeresen majd ezekről a problémákról. Én nagyon röviden foglaltam össze ezeket a problémákat. Nem tudom, hogy kollégáknak vannak-e kérdéseik, de természetesen várom a módosítókat is, hogyha a kollégák akarnak beterjeszteni módosítókat. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a jó bevezetést, és át, át megadom a szót kollégáknak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Muscardini asszonynak a munkát és a remek együttműködést ebben a témában. Ugyanis az aggájaimat figyelembe tudta venni, ez a gyermekmunkára vonatkozott a gyapot ültetvényeken most néhány. Statisztikát szeretnék elmondani. 250 millió gyermek dolgozik összességében a világon, és mindezeket a munkahelyeket meg kellene szüntetni. 152 millió közülük 15 évnél fiatalabb és nagy részük veszélyes munkát végez. 60 százalékuk egyébként a mezőgazdasági ágazatban dolgozik. Különböző típusúak a gyermekmunkák, de ezek mind jellemzőek a nyolc legnagyobb termesztő országra. Ez vonatkozik a magokra, a gyapot learatására, gyűjtésére és tisztítására is. A mezőgazdasági munkát mindig összességében, egységében kell tekinteni, és úgy vélem, hogy az általános szegénység és a nem megfelelő jövedelem sok esetben az oka a gyermekek kizsákmányolásának, ezért fontos, hogy fellépjünk a gyermekmunka ellen. A bizottságnak megvannak a megfelelő eszközei, megvannak a megfelelő intézkedései arra nézve, hogy el tudjuk törölni a gyerekmunkát. Ami a GPS rendszert illeti, a bizottságnak megvan a lehetősége arra, hogy amennyiben egy tagállam, illetve elnézést egy harmadik állam nem tartja be az ILO mag egyezményeit, mint mondjuk a 138-as vagy a 182-es, amely a gyermekmunka legszörnyűbb formáinak fel számolására vonatkozik, akkor ezekkel a harmadik országokkal szemben fel lehet lépni. Mint említettem, a gyapotföldeken végzett gyermekmunka nagyon komoly méreteket ölt, ezért fontos, hogy az Európai Parlament jogalkotási indítványt dolgozzon ki, a nyomon követhetőséggel kapcsolatban, tehát, hogy nyomon követhető legyen, hogy melyek azok a termékek, amelyek bejutnak az Európai Unióba, és gyermekmunkával állították ezeket elő. Köszönöm. Köszönöm szépen Kutas úrnak. Kellen asszony parancsoljon. Köszönöm szépen ugye most tartunk a gyapotnál, akkor most jókor szólok hozzá, ugye? Igen, jó. Az általános megközelítésnél egyetértek az előadóval, úgyhogy köszönöm szépen az előadónak a munkát. Ami minket illet, úgy gondoljuk, hogy lesz itt szó néhány módosító indítványra, hogy pontosabb, részletesebb legyen a szöveg egy-két ponttól. Ugyanis itt vannak az általános problémák, és akkor erre általános megoldásokat kell találni, ez ideig igaz, de konkrét ajánlásokra is szükség lenne például a 89-es bekezdésben. Úgy gondolom, hogy itt sokkal specifikusabb ajánlásokat lehetne megfogalmazni úgy, hogy nem lesz ez ellentmondásos a szöveg többi részével. Aztán van itt egy téma, amit furcsának találok, ez az első bekezdés, itt azt mondjuk, hogy további piac torzuláshoz vezethet a gyermekmunka, illetve a derivatívák piacán is torzulásokat okozhat ez. Természetesen a piac torzító hatás ellen fel kell lépni, ezzel én is egyetértek, ugyanakkor beszélünk az EU-s gyapottermesztők támogatásának megvonásáról is, Egyrészt nagyon furcsa, hogy ugye segíteni akarjuk az EU-s termesztőket, hogy ne legyen piactorzulás, ugyanakkor megvonjuk tőlük a támogatások egy részét, tehát én ezt nem nagyon tudom összeegyeztetni. Tehát akkor most melyik oldalon állunk végül is? Az egyiken vagy a másikon? Aztán van itt még egy téma, amivel egyelőre nem tudunk egyetérteni. Itt arról van szó, hogy kimondjuk, hogy az export korlátozások és tiltások okozzák leginkább az árak volatilitását a gyapot tekintetében. Hát én úgy vélem, hogy ez szerepet játszik a gyapot árának kialakulásában, ugyanakkor vannak fontosabb faktorok is, és szerintem az árak volatilitásának inkább az az oka, hogy nagyon kemények a mezőgazdasági körülmények, és ezért a pénzügyi spekuláció előtt is tulajdonképpen nyitottak a kapuk. Tehát az árak ingadozásának ez az alapvető oka, és azok a vezető testületek, amelyek az árakkal és az exporttal foglalkoznak, inkább ezeket a mezőgazdasági kitételeket kellene, hogy figyelembe vegyék. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mégiscsak fontos szerepet játszik az árak változékonyságában. Tehát mindenképpen itt egy kicsit óvatosabban kellene fogalmazni, mert az árak volatilitása több elemre is visszavezethető. Tehát lenne még néhány olyan pont a szövegben, ahol pontosabban kellene fogalmazni, ahol egy kicsit el kellene tolni a, az arányokat, és egyébként pedig az alapvető célkitűzésekkel természetesen egyetértek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paul Murphy, tessék. Én is köszönöm a szót, és köszönöm szépen az előadónak ezt a jelentést. Rendkívül átfogó munkáról van szó, és nagyon fontos témával foglalkozik. Hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen környezeti hatásai vannak a gyapott termesztésnek, akkor láthatjuk, hogy itt milyen problémák merülnek fel, illetve a munkaerő kizsákmányolásával kapcsolatban, és különösen a gyermekekkel kapcsolatban is ismerjük a témákat. Ami a környezeti hatásokat illeti, a peszticidek használatával kapcsolatos adatokat tudjuk, ezek tényleg nagyon sokkoló adatok. Itt körülbelül az összes peszticid 10%-át a gyapott ágazatban használják fel a rovarölőknek a 25%-át, és ez tényleg nagyon komoly kihatással van. Nem csak a környezetre nézve, hanem azokra nézve, akik ott dolgoznak a földeken. Itt most nem csak a gyerekekről beszélek, hanem az idősebbekről is. Tehát ezek a rovarölők és peszticidek az ő egészségüket is kockáztatják. Aztán itt van a vízfelhasználás, ami szintén nagyon komoly, ugyanis a gyapottermesztés az egyik legnagyobb probléma. Az arató szintjének változása is nagyon komoly téma, és ez is tulajdonképpen kockáz, vagy kapcsolatban áll azzal, hogy évtizedekig rengeteg vizet használtak fel öntözésre, és ez nem az egyetlen terület a világon, ahol a gyapottermesztés ilyen kapcsolatban áll a folyók tók szintjének csökkenésével. Aztán Üzbegisztára kellene utalnunk szerintem, a harmadik legnagyobb exportőrről van szó a világon, és Szerintem üzvegisztára is kellene utalnunk. Az elmúlt egy évben, másfél évben többször beszéltünk már arról, hogy ezt az országot is fel kellene venni a szövegbe. És hogyha jól értettem, akkor ebben az évben a gyermekmunkára is ki fogunk térni, illetve az idősebb személyekre is akiket kihasználnak, kizsákmányolnak, és még nagyon idős korban is az állam szolgálatában dolgozniuk kell, függetlenül az egészségügyi állapotukra nézve, tehát szerintem ezt is meg kellene említeni. Aztán a kényszermunkára és a gyermekmunkára tényleg oda kell figyelni, ezzel egyetértek, de általánosságban is meg kellene fogalmazni a szövegben, hogy bárki, aki a gyapotágazatban dolgozik, megfelelő munkakörülmények között kell, hogy dolgozzon, a szakszervezeteknek lehetőséget kell adni, a kollektív szerződésekre lehetőséget kell adni. És végezetül pedig ki fogunk dolgozni egy módosítót azzal kapcsolatban, hogy az ICAC hogyan áll fel, úgy véljük, hogy a szakszervezeteket, a civil szervezeteket, a non-profit szervezeteket jobban be kellene vonni ebbe a szervezetbe, például a visszaélések monitorozásával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Mérfi kollégának. Hogyha több képviselő nem kíván hozzászállni, akkor az Európai Bizottságnak adom meg a szót Matthew Ornak. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Mindennel foglalkozok külön a konkrét kereskedelmi ügyekben, majd a kollégám folytatja. Köszönöm szépen Muscardini asszonynak a jelentés elkészítését. Azt hiszem egyet tudunk érteni, többé-kevésbé, ami szerepel a jelentésben. Köszönöm szépen a képviselők kommentárjait is, mindenek előtt a környezeti és a gyerekmunka témákat, ezek nagyon fontosak. Úgy gondolom, hogy hasznos lehet eh, röviden leírni, hogy hol is tartunk a tárgyalásokkal, hogy elkereljük a zavarokat. Az ICEC-hez való csatlakozás mellett döntött már eh, régebben, és a tanácsi munkacsoportban már volt találkozónk egész évben többször is, és igazából nem volt elutasítás az ICEC-hez. A tagállamok azt mondták, ők támogatják az ICEC e csatlakozást, ez volt tehát az az álláspontjuk, amiről beszélünk, de még nem történt meg a csatlakozás, mert hosszú tárgyalásokat kell folytatni arról, hogy hogyan is csatlakozunk az ICEC-hez. A legutóbbi találkozó a tagállamokkal megtörtént, és nem vezetett rögtön eredményre, és mint Muscardini asszony is mondta, hogy milyen rendszerrel csatlakozunk, hogyan fizetjük, fizetünk esetleg több hozzájárulást, és több szavazati jogot kapunk, vagy egy tagként csatlakozunk, és egy szavazati jogunk lesz, tehát tagállami szinten, vagy közösen, és számos tagállam úgy gondolta, hogy ezt meg kéne tárgyalni az ájkekkel, hogy egy hozzájárulással, egy szavazattal, egy tagként csatlakozunk. A legutóbbi ülésen erről döntöttünk, vagy erről kell meg még döntést hozni. Informálisan tárgyaltunk már erről egyébként az ájkekhez, hogy a lehető leggyorsabban lehetővé váljék a csatlakozás, ami azt jelenteni, hogy sok mindent el kell még dönteni az ICEC-nek, saját szabályzata szerint kell eljárnia, az ICEC-ben tagállamok vannak, szervezetek nem tudnak csatlakozni az EU-hoz hasonló szervezetek tagként, de az ICAC e titkárság azt mondta, hogy ez nem jelenthet problémát, és ezt meglehetősen gyorsan meg lehet oldani. Azt is gondoljuk még, hogyha egy tagként csatlakozunk az ICEC-hez, ahogyan Muscardini asszony is gondolta, akkor nagyobb súlyt kap, kölcsönöz nekünk az Európai Uniót, fogjuk képviselni, vagyis azt mondhatjuk, a teljes testület az egész Európai Unió nevében tudunk tárgyalni. Környezetvédelem, gyerekmunka, kereskedelmi ügyek, fontosak, és nyilvánvalóan nagyobb súlyjal tudjuk ezeket képviselni. Az időzítés miatt nehéz megmondani hogy gyorsan megtörténhet ez, hogy mondjuk a következő plenáris ülésen már kérhetjük, megerősíthetjük a tagságunkat, hogy szeretnénk részt venni, hogy a részleteket meg tudjuk -e beszélni a, tag, a tagsággal kapcsolatban. Ezt a titkársággal meg kell tárgyalnunk, egyenlőre itt tartunk, és mindent elkövetünk vagyis az eljárás, a folyamat a következő, az AIK-eknek meg kell változtatni a saját szabályait, erre szükség van eh, a tagállamok szempontjából, és eh, ezt el, meglehetősen gyorsan el kell dönteni, és eh, utána biztosítani kell, hogy az ICAC tagok tényleg elfogadják az EU tagságot, az egy tagság, egy hozzájárulás, egy szavazat elvén, vagyis az IKEK esetében némileg csökkenne a költségvetés, de ez úgysem nagy, hogyha az IKEK dönt valahogy, és azt mondják, hogy egy kisebb költségvetéssel is tudunk működni, vagy meg kell emelni a tagdíjakat, mint egy százezer dollárt jelent egy minden e- tag esetében, és e, tehát nem túl nagy összeg, ez kicsivel kevesebbet lehet utazni, egy-két e, emberrel kevesebb dolgozik nekik, és ezzel ezt kezelni lehet, és ezzel jár ugye a kisebb költségvetés. Itt tartunk pillanatnyilag, mint az Európai Bizottság képviselője, foglalkozom ezzel, Természetesen tárgyalnom kell az AIKekkel, hogy lehetőleg gyorsan tudjunk haladni. Úgy gondolom, hogy az AIKekkel és a legfontosabb tagokkal kell tárgyalnunk, a termelőkkel, mindenek előtt meg a legfontosabb importálókkal a következő hónapokon belül, és lehetőleg gyorsabban tudunk ezek után csatlakozni szerintem, ha ezt megtárgyaltuk. Parancsolj! Köszönöm szépen, Maroni a nevem. Az Európai Bizottságnál dolgozom a kereskedelmi főigazgatóságon, és az aggályokat meghallgattok a parlament részéről itt a gyerekmunka miatt. Ezt osztjuk is egyébként, és látjuk, örömmel látjuk, hogy a, azt hiszem a hetedik pontban szerepel az állásfoglalásban, amire mi is gondolunk, hogy mindenképpen meg kell szüntetni a gyerek, gyermekmunkát. Ez természetesen a mi érdekünk is, és ez a leg hatékonyabb módja, hogy kezeljük ezt a kérdést. Ha pedig megnézzük a megfelelő mechanizmusokat, a bizottság vizsgálja a megfelelő információkat, de vannak nehézségek természetesen, mint mindig a részleges végrehajthatósága kapcsolatban, megvalósíthatósággal kapcsolatban, aztán vannak jogi kérdések is felmerülnek a csatlakozással kapcsolatban nem lehet diszkriminatív, az egész akció VTO szinten végrehajtható, és arányos és hatékony. Természetesen vannak technikai jellegű kérdések is, a fejlesztési szempontmechanizmus, aztán nagy, nagyon szűk körű nyersanyagot érint ez, vagyis folytatjuk az elemzési munkát, a kezdeményezést tovább visszük ebben a témában. Más nemzetközi szervezetek is figyelemmel kísérhetik ezt, de figyelemmel kísérjük és tudomásul vesszük, hogy mennyire fontosnak tartja ezt a témát a parlament. Egy utolsó kommentárt engedjenek meg röviden a kereskedelem torzító intézkedésekkel kapcsolatban a vita során ez elhangzott. Az EU a gyapott piacán azért marginális szerepet játszik a termelői oldalon, de az egy fő, nagy vonalú reform történt 2006-ban és a kereskedelem torzító támogatásokat lényegesen csökkentették, és megszüntették a legtorzítóbb támogatásokat, nincs ellentmondás, tehát a között, hogy megszüntessük a versenytorzító elemeket, és kivegyük, és azon politikák között, hogy nemzetközi szinten mit képviselünk EU-ként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy további hozzászólás nincs, akkor Krisztiana Muscadini kap újra szót. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első dolog, amit el szeretnék mondani, vagyis újra szeretném a javaslatomat megtenni a bizottságnak, Mellesleg köszönöm, hogy nagyra értékelték a munkánkat, de ismételten tehát mondom, hogy számunkra az ISEC-hez való csatlakozásnak az lehet a fő célkitűzése, hogy védjük a fogyasztókat, sokkal jobb ellenőrzést biztosítsunk a környezet területén, és a gyermekmunkát betiltsuk. 41 ország tagja ennek a nemzetközi szervezetnek, éppen ezért reméljük azt, hogy a mi javaslatainkat elfogadja a bizottság. Ez egy nagyon kedvező lehetőség lenne, de hogyha csak azért csatlakoznánk, hogy több legyen a szavazatuk, akkor az nem lenne a megfelelő eljárás, és továbbra sem jelentenénk súlyt. Éppen ezért a parlament nagyon is támogatja az ISEC-hez való csatlakozást a megfelelő záradékokkal természetesen. mert sokkal nagyobb súlyjal ö, tudnánk fellépni, mint az egyes országok, amelyek tagjai a szervezetnek. Köszönöm mindazt, amit elmondtak a gyermekmunkával kapcsolatosan. Ezek azok az eredmények, amelyeket mi is elvártunk. Hálásak leszünk, hogyha lesznek módosítók, amelyek a javaslatunkat javíthatják. Várom tehát a módosítókat, de itt specifikus érdekek is vannak e témát illetően. Annak érdekében, hogy javítsunk ezen a e, véleményen, ezen a jelentésen, várom tehát a módosítókat. Ami a piaci torzulásokat illeti, Voltert szeretném uta, ö, idézni, aki azt mondta, hogy ha velem akarsz beszélni, akkor a saját szavaidat használd. A azt tudjuk, hogy a gyapot egy nagyon e, egyedi, specifikus termék a mezőgazdasági ágazaton belül is, és teljesen evidens az is, hogy ha 8-10 éves gyermekeket dolgoztatnak egyes országok, ingyen dolgoztatnak, semmiféle jövedelmet nem kapnak, kizsákmányolják őket a munkaerőpiacon, természetesen a piac is torzul. Hogyha egy, egy ország például és a kínai fotovoltaikus termékekkel ez történt, tehát hogyha drágában adnak el egy terméket a belső piacon, mint a külső piacon, ez dömpinget jelent. Hogyha ö, nem ö, fizetik meg a munkavállalókat, a dolgozókat bizonyos ágazatokban, vagy táborokban dolgoztatják őket, ez nem elfogadható. Ez piaci torzulás, ez kizsákmányolás. Ha országok kizsákmányolják a saját lakosságukat, és nem lehet versenyezni ezekkel az árakkal sem akkor, és ez piaci torzulás jelent. Tehát ismétlen várok minden olyan módosítót, amelyek javíthatják a szövegemet, és értékelni fogunk természetesen minden módosítót. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm ezt a gyümölcsöző vitát, és Kérem mindazokat, akik úgy gondolják, hogy javíthatnak ezen a véleménytervezeten, hogy december 4-éig, 18 óráig nyújtsák be módosító indítványaikat. Köszönöm. Most pedig áttérek a 13-as és 14-es napirendi pontokra. Tokia Szájfi asszony ö, saját kezdeményezési jelentésről van szó kereskedelme beruházásokkal serkentett növekedés a fejlődő országok esetében, és a másik jelentése a fejlődés elősegítése a kereskedelme révén. A 15-ös cikk értelmében dolgozta ki ezt a jelentést. A DEVE bizottság szintén illetékes, és kölcsönösen vitatjuk meg a szakbizottságok jelentéseit vannak párhuzamos lefedések is a két szövegben. Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy fontos a koherencia a dokumentumok terén, amelyeket, amelyeket meg fognak a bizottságok majd szavazni. Tokia Saifi nem nincs jelen, mert Párizsban van, és engem kért meg, hogy írja fel, hogy olvassam fel az véleményét. Úgyhogy most ezt felolvasom írásban, kedves kollégák, kedves elnök úr, a DEVE bizottság jelentése szintén tartalmazza a főbb célkitűzéseiket, de én is szólnék ezekről. Ami az eljárást illeti, a bizottság és a DEVE bizottság mm, a 15-ös cikk értelmében mm, foglalkoznak ezzel a jelentéssel. Svensson mm, képviselő két olyan javaslatot tett, amelyet én nem tudtam bevenni az én jelentésembe, mert röviden kellett megfogalmaznom a szövegemet. Itt a kis és középvállalkozásokról van szó. Remélem, hogy ez a együttműködés két egymás kiegészítő, kimerítő szöveg megszövegéséhez fog majd bennünket vezetni. Fontos a fejlődő országokban a kereskedelem és a növekedés biztosítása, a pénzügyi és technikai támogatás szintén jelentős, ezeket meg kell valósítani. Az egyik árnyék jelentéstevő azt a kérdést tette fel, hogy mit is tehet az EU a kereskedelmi fejlődés terén, a kereskedelmi preferenciák, a kereskedelmi megállapodások, a kereskedelmi támogatások mm, Mm, segíthetik a fejlődő országokat. Az EU-nak megvannak a különböző eszközei, amelyeket széles körben felhasznál a kereskedelmi téren, de természetesen a helyzeten még lehet javítani. Először is támogatom a bizottság javaslatát, hogy célirányosabbak legyenek a tevékenységek úgy gondolom, hogy az EU-nak figyelembe kell vennie olyan kritériumokat, mint egy adott ország általános fejlettségi szintje, fejlődési szintje, nyersanyag állománya, és így tovább. Fontos a regionális kereskedelmi integráció és a, keres- a regionális piacok integrálása. A bizottság éppen ezért fontos, hogy könnyítsen a az általános preferenciák rendszerén az eredettel kapcsolatos problémákon javítson. Végül pedig sokkal szorosabban együtt kellene működnie a az adott országok kormányaival, hogy jobban megértse, hogy mik is a szükségletek, a kérelmek, a kívánalmak technikai jellegű támogatást kell nyújtania a, azon országok számára, amelyek a business stratégiáikat ki szeretnék terjeszteni, fejleszteni, aztán ott van a hatékonyság, a kereskedelmi intézkedésekkel kapcsolatos támogatások hatékonyabbá tétele, az integráció, az együttműködés a különböző érintett felek között. Miért? Azért, mert hatékonyság és pénzösszegek szempontjából fontos biztosítani a megfelelő eszközöket, a, fontos, hogy a beruházásokat fejlesszük, a regionális és háromoldalú kereskedelmi kapcsolatokat fejlesszük. Scholz úr az előző találkozókon már elmondta, hogy mennyire fontos az Aid for Project program, valamint a támogatások persze ebbe, ezekben a projektekben részt kell venniük az érintett feleknek is. A beruházások jelentősek, különösen akkor, amikor ugye válság van. A jelentéstervezettel kapcsolatosan módosító indítványokat kell beteljeszteni, annak érdekében, hogy hogyan lehet a prioritásokat biztosítani a beruházások terén ami a pénzügyi tranzakciókat illeti, a pénzügyi mm, tevékenységet illeti, e, egyetértek mindazzal, ami a szövegben benne van, de és nem szabad mindezt figyelmen kívül hagyni a támogatásokkal kapcsolatos területeken is javításra van szükség, sürgős kereskedelmi intézkedésekre van szükség, természetesen a környezetvédelmi normák betartásával a két szakbizottság közötti illetékesség, tehát a két bizottság illetékes e két dokumentumért. Köszönöm szépen a munkájukat, tehát Szájfi kolléganő szövegét olvastam fel, most meg szeretném nyitni a vitát a Franciska Kelle, Helmut Schmolz és mások is kértek szót, és kérem, hogy két-három percet vegyenek igénybe mindössze. Köszönöm. En nombre de mi compañera. Köszönöm szépen. Maria vagy a kollégám nevében beszélek. Sajnos nem tudott eljönni A kereskedelem növekedési célokat szolgáló alkalmazásáról van szó fejlődő országokban. Itt szeretném először is elmondani, hogy a DEVE bizottság nagyon jónak tartja ezt a jelentést, hiszen figyelembe veszik, hogy a BRIC államok vagy a feltörekvő országok milyen szerepet játszhatnak itt. Látni kell a kapcsolatot a kereskedelem és a beruházások között, hogy hatékonyabb intézkedéseket lehessen hozni ezen a területen. Az Európai Unió egyébként nagyon elkötelezetten dolgozik, főleg, hogyha millenemi célok eléréséről beszélünk itt egy néhány megjegyzés mm, és módosító is lesz a tervezettel kapcsolatban. A jelentés készít készítője beszél a kereskedelmi és fejlesztési politika kötötti szinergiáról, illetőleg, hogy a kedvezményezett országokban milyen elvárások vannak, milyen képességeket kell fejleszteni. Itt ügyelnünk kell arra, hogy ez a technikai segítségnyújtás figyelembe vegye a szükséges humántőke fejlesztéseket is. Vannak erre irányuló kezdeményezések, amelyek célja, hogy hozzájáruljanak egy globális stratégia kialakításához. Mindenkit be kell vonni ezek kidolgozásába, aki érintve van a területen. Nagyon fontos a nagyobb koherencia az EU politikai területei között annak érdekében, hogy jól és hatékonyan tudjuk a közös fejlesztési célokat szolgálni. Nagyon fontos az evaluációs mechanizmusok javítása a hatásvizsgálatok érdekében. A következő pont, a negyedik, a régiók szintjén is támogatni kell az interakciókat, annak érdekében, hogy létrejöjjön egy dinamizmus azon országok között, akik részt vesznek az integrációs folyamatban. Az erre irányuló képességeket kell kiépíteni. Az Európai Uniónak a kereskedelmi mechanizmusait is fel kell használni erre a célra, mint például a különleges preferenciák rendszere, a GPS, illetőleg a hátrányos helyzetű országok, a azok, akiket elsősorban fejleszteni kell. A jelentés készítőjének szeretnénk gratulálni a jó munkához, és készek vagyunk vele együttműködni. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Franciska Keller kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak én is a munkát. Már említettem legutóbb a beszélgetésünk, a tárgyalásaink során, hogy melyek a legfontosabb pontjaink. Lehet, hogy ismétlem őket, de amit ki akarok emelni mindenek előtt az az, hogy miről is beszélünk, hogy a kereskedelem és a beruházás hogyan segítheti a fejlesztést, a fejlesztési politikáról beszélünk, más országok fejlődése a tét, tehát ez egy nagyon fontos téma, hogy a partnerországok érdekeit is figyelembe vegyük, ne csak az európai érdekeket tartsuk szem előtt. Ezt világossá kell tenni, hogyha kereskedelemről és beruházásról, amely segíti a fejlődést. Nem magunkról van szó, hanem más országokról is szó van. Tehát az érdekeket tartsuk szem előtt. A politikai koherenciát is említették, de itt alá kell húznom, hogy nem csak a Lisszaboni szerződés világosan beszél szakpolitikai koherenciáról van szükség a fejlesztés területen, és nem csak úgy általában, hogyha külföldön dolgozunk, hogy ha külföldön válunk aktív, akkor ez a fejlesztési érdekeket is figyelembe kell, hogy vegye. Tehát a szegénységet, a milleniumi fejlesztési célokat is szem előtt kell tartani, ez hozzátartozik tartozik ez egy kötelezettség, amit a szerződés szab ki ránk, és eh, igazából a fejlesztési politikai koherencia eh, nélkül nem működnek ezek a dolgok, és eh, milyen fajta kereskedelmről is beszélünk itt, milyen módon működik ez, ez nem, ez nem a fő része a dolognak, hanem egy kisebb része beszélnünk kell arról, hogy ez a kereskedelem hogy nézzen ki, és hogy a beruházás hogyan alakuljon. Ezért feltenném a kérdést, egy általános kérdést, de lehet, hogy az Európai Bizottság tud válaszolni erre. Természetesen milyen jellegű beruházásokról beszélünk, felvásárlásokról, fúziókról, eszközfelvásárlásról beszélünk, a spekulatív befektetésekről, vagy új zöldmezős beruházásokról. Nagyon fontos, hogy megkülönböztessük az egyes befektetéseket, beruházásokat, és szeretnék bizonyítékot kapni a vagy végleges választ kapni a bizottságtól arra, miről is beszélünk, milyen százalékos arányok alakulnak itt ki, ami a nyersanyagokat illeti. Mi zöldek azon a véleményen vagyunk, hogy igenis export szigorításokat vethessenek ki a fejlődő országok annak érdekében, hogy a saját iparukat fejleszék, és nagyon fontos, hogy diversifikálni tudják a saját gazdaságukat. Ezért feltenném a kérdést, szándékozik az Európai Bizottság kezelni egyes lépéseket. Én, tehát harmadik államokban a nyersanyag importot vizsgálni, vizsgálja, hogy hogyan tud segíteni diversifikálni az ipart vagy a gazdaságot odahaza, hiszen segíteni kell a még pályájuk elején álló iparokat és gazdaságokat aztán az export szigorítások esetében hogyan tudunk segíteni abban, hogy a saját természeti erőforrásaikat jól használják ki. Az utolsó kérdés a az első bekezdés, milyen jellegű mezőgazdaságról beszélünk itt valójában, hiszen ezzel külön foglalkozunk. A jelenlegi mezőgazdaságról beszélünk, akkor a kereskedelem azt jelenti, hogy nagyon olcsó csirkét exportálnak, ami aláássa a helyi struktúrákat, hogyha csak ez a cél. Tehát itt megint csak, a, és ezt a fejlesztési támogatás még alátámasztja, ugye kétszer beszélünk a pénzről, a a, nyilvánvalóan, hogyha olcsón viszünk oda termékeket, akkor a helyi piacot tesszük tönkre, és igazából senkinek sem segítünk, mert utána meg támogatást kell biztosítani. Milyen jellegű kereskedelmről, milyen jellegű beruházásról beszélünk, és természetesen fontos téma még a szellemi tulajdon. Utoljára szeretnék erről beszélni. Azt gondoljuk, hogy nem várhatjuk a fejlődő országokról, hogy teljes mértékben eleget tegyenek az idevágó szabályoknak biztosítani kell, hogy hozzáférjenek a technológiához, az orvossághoz és egyéb technológiához. Ne csak, nem csak a zöld technológiáról szabad itt beszélnie. Hogyha tisztán csak a szellemi tulajdonok, tulajdonjog védelméről beszélünk, ez nem elegendő. Köszönöm szépen, Keller kolléganő, Helmut Scholz. Danke, Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön is felhívta a figyelmet a helyzetre, amit leír a két jelentés. Most akkor egy rövid megjegyzést részemről is szeretnék tenni, ha két szakbizottság egyidejűleg jelentést készít ugyanolyan bizottsági közleményről, és kölcsönösen az állásfoglalásokat vagy véleményeket még ki is cserélik, akkor felvetődik persze a kérdés, hogy mibe kerül ez fordításban, időben, stb. Tehát nem kérdőjelezzük meg a saját szerepünket itt az Európai Parlamentben, hogyha így dolgozunk. Azt azért mondom bírálóan, mert mindkét jelentést tulajdonképpen jónak tartom. Mindenek előtt Szájfi asszonynak szeretnék gratulálni a tervezetéhez. Úgy gondolom most az a lényeg, hogy a másik szakbizottság perspektíváját ismerjük el, nézőpontját ismerjük el. Mindkét megközelítést produktívan és intelligensen hozzuk össze. Nem első alkalom a fordul elő, és ezért hangsúlyozni kell, hogy a szakbizottságok történelmével is szembesülünk itt, hiszen létezik egy kölcsönös bizalmatlanság enyhén szólva, és azt kell, hogy mondjam, ez érinti időnként a titkárságokat is, tehát kifejezetten erre hivatkozok most, ha már erről beszélek. Azt gondolom, hogy ezekkel a jelentésekkel esélyt kapunk arra, hogy itt javítsuk ezen a területen a politikai koherenciát, illetően a parlamentben. Tehát, hogy ezt újra szervezzük, több méltányosságot alakítsunk ki egymással szemben. Éppen ezért vannak módosítóim, Igyekszem majd ezeket jól megfogalmazni, de legutóbb is elmondtam, kevés módosító indítvány lesz csupán, mert szerintem a jelentés fontos aspektusokat már megnevez. Egyébként Száj fiasszony véleményét ön, az ön tolmácsolásában halva érdeklődéssel hallottam azt, hogy merre kíván tovább dolgozni a nemzetközi kereskedelmi szerkezetben a bérek mértéke nagyon fontos, az hiányzik, bár utalt a vállalati felelősség problémájára itt, de ha megnézzük a bangladesi katasztrófát, akkor azért a munkahelyi biztonságot is meg kéne beszélnünk, fel kéne vetnünk szerintem. Ami pedig a beruházások témáját illeti, nem pontosan értem, hogy a harmadik preambuló, vagy a C a preambuló bekezdésben mi szerepel, hogy itt az infrastruktúra nem értem pontosan, nem tud tartalmazni bizonyos részeket. Ez, ez egyébként más eredményre jut a negyedik pontjában maga a jelentéskészítő is. Éppen ezért a beruházások hatékonyságát közösen pontosabban le kéne írnunk, a fejlődésben lévő ágazatok igényeit jobban figyelembe véve a szellemi tulajdonjogok témáját például én inkább az iparban látta volna szívesen, és nem annyira a szolgáltatásokban. Az EPR-ek témájában fel fogom vetni az a bizottságnak felelőssége van a tárgyalások alacsony sikerében, és az Európai Bizottság miért akarná megszüntetni az exportzavarok megszüntetését. Itt Namibiában csak a feldolgozatlan nyersanyagról beszélünk, hogyha a feldolgozás megtörténik az adott országban, akkor nincsenek exportadók, ilyen értelemben, tehát ez már nem protekcionizmus, ahogyan önök bemutatják, hanem klasszikus iparpolitika tulajdonképpen ahogyan mi a jelentéssel ezt szeretnénk ösztönözni. Vagyis úgy gondolom, hogy igyekszünk gazdagítani a jelentést ebbe az irányba, hogy precízen határozza meg a felelősségeket véleményünk szerint. Összességében tehát fácitként elmondom, hogy Szájfi képviselőtársamnak szeretnék gratulálni az igen jó jelentéstervezet előterjesztéséért. Köszönöm szépen. Piperó. Azzal szeretném kezdeni, hogy én is szeretnék az előadónak gratulálni ehhez a jelentéshez, ugyanis nagyon sok tekintetben nagyon jó ez a szöveg. Ami a nemzetközi kereskedelem sorsát illeti és a beruházások sorsát illeti, Valóban egyértelmű, hogy ezek fejlesztési faktoroknak tekinthetők. És szeretném felhívni az asszisztensek és az előadott képviselők figyelmét arra, hogy azért nem lehet ilyen unilaterálisan megközelíteni a kérdéseket. Ugyanis ennek az egész kereskedelmi és beruházási kérdésnek van egy nagyon egymásnak ellentmondó része és egy nagyon széles körű része. Természetesen általánosságban kimondhatjuk, hogy pozitív volt az elmúlt 30 évben a kereskedelem növekedése, és hogy ez mindenképpen hozzájárult a virágkereskedelem fejlesztéséhez, illetve az új feltörekvő országok fejlődéséhez. Sokkal több ilyen feltörekvő ország van most több több tucat, sokkal több ilyen ország van, mint ahány BRICS ország van. De azért vannak olyan országok is, a legkevésbé fejlett országok, az LDC országok, amelyek viszont nem fejlődtek tovább, és a Tofia véleménynek igenis nagyon erős pontja az, hogy beszél ezekről a legkevésbé fejlett országokról is. És beszél arról is, hogy a preferenciális megállapodásokat jobban kellene fókuszálni, jobban kellene irányozni. Tehát megvannak ezek a preferenciális megállapodások mondjuk Kínával, Brazíliával, és még több más országgal, Ugyanakkor fontos lenne, hogy ezeket a megállapodásokat és segí- segélyeket a legkevésbé fejlett országokra, illetve a fejletlen országokra koncentráljuk, amelyek vagy stagnálnak, vagy pedig regresszióban vannak. Másodszorban a szöveg nagyon helyesen hangsúlyozza azt, hogy a fejlesztésnek a tere és kontextusa tulajdonképpen egy kontinentális, regionális és helyi leosztást követ. És hogy igenis meg kell néznünk, hogy a segélyeket az integráció szolgálatába hogyan tudjuk állítani ezeken a szinteken. Én is úgy gondolom, mint ahogy az előadó is gondolja, hogy a kereskedelem legnagyobb akadályai nem tarifális jellegűek és itt most lehet példákat mondani a legkevésbé fejlett országoknál, mondjuk azt, hogy az infrastruktúrák nem megfelelőek, hogy a logisztika nem megfelelő, hogy vannak problémák a minőségi és biztonsági normák betartásával kapcsolatban, amely ugye feltétele a fejlett országok nemzetközi piacának hozzáféréséhez, vagy mondjuk az, hogy milyen ára van annak, hogy megfelelőképpen hozzájussanak az információhoz, aztán az, hogy nem megfelelően adaptált a hitelrendszer, ezek természetesen olyan elemek, amelyek valósak, és amelyek az alulfejlett állapotokhoz vezetnek. Valóban ezeket figyelembe kellene venni, és ezeket részben az előadó is lefedi, de mivel csak részben fedi le ezeket az előadó, ezért néhány módosítót be fogok majd nyújtani, hogy minden ilyen elem szerepelhessék a szövegben. Köszönöm szépen! És akkor most az Európai Bizottságnak fogom megadni a szót, Denis Bálas úrnak tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak, köszönjük ezt a szöveget. Úgy látjuk, hogy általánosságban jó ez a szöveg, és hogy ez eh, támogatja azt a politikát, amit mi elfogadtunk. Ugyanakkor lenne azért néhány megjegyzésem, és néhány kérdésre is megkísérlek választ adni. Először is a differenciálás kapcsán szeretném elmondani, hogy egy kicsit talán itt erősebb lehetne a szöveg, és az LDC-kre, a legkevésbé fejlett országokra jobban kellene koncentrálnunk, mert ez nagyon hangsúlyos része a mi új politikánknak, és ez a rész egy kicsit gyenge itt a szövegben. Aztán a feltörekvő gazdaságokról is egy kicsit pontosabban kellene írnunk a szövegben. A D bekezdésben egy kicsit más a véleményem, ugyanis itt kimondjuk, hogy az EU fejlesztési politikája kiegészíti a nemzeti fejlesztési politikákat, és nem fordítva, és itt a technikai segítségnyújtásról is beszélnünk kell. Természetesen nyitottak vagyunk a technikai segítségnyújtásra, de hát a partnerországoknak kell ezt kérni, mi ezt nem kényszeríthetjük rájuk. Aztán az ötös pontnál nagyon sok célkitűzést láthatunk, és itt nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy ezeket a célkitűzéseket nemzeti politikák alapján kell megvalósítani. Aztán a hatos pont beszél a per capita bevételről, ez egyfele jutó bevételről, mint támogatási kritériumokról az LDC-knél egyébként három kritériumot alkalmazunk, az egyfőre jutó bevétel, illetve a gazdasági kitettség a különböző előre nem látható eseményeknek. Tehát láthatjuk, hogy az LDC-knél használjuk az egyfőre jutó bevételt, mint kritériumot, de csak egy kritérium ez a három közül. Aztán a 15-ösnél, a származási szabályoknál szeretném elmondani, hogy a preferencia rendszer a GSP szabályait megváltoztattuk, és ezt most már új templétként használjuk mind az IPA-knél, mind az FTA-eknél, és a 16-os bekezdésnél pedig azt szeretném elmondani, hogy igen, a bizottság rendszeresen beszámol a GSP-ről a 40-es cikk nek megfelelően. Az IPÁK esetében pedig figyelembe vesszük a parlament ajánlásait. Három ipáról van szó egyébként, amelyeket most alkalmazunk, és ezek közül egy érinti Afrikát. A bizottság úgy véli, hogy a további referenciákat fel kell venni a szövegbe, illetve hogy az AKC országokra is kellene koncentrálnunk a szabadkereskedelmi megállapodásoknál, az érzékeny termékeknél. Ami a rugalmasságot illeti, szerintem mi igenis rugalmasak voltunk, és most már a végső etapnál járunk a tárgyalásoknál, úgyhogy most már nem rugalmasak, hanem politikai akarat kell. És végül a 18. bekezdésnél még azt tudom elmondani, hogy itt ugye a bizottságot felhívják arra, hogy a globális stratégia alá állítsa be valamennyi lehetséges eszközét. Hát tulajdonképpen a bizottsági közlemény pontosan erről szólt. Aztán villámgyorsan a beruházásokról úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy vonzóvá tegyük ezeket a területeket, tehát hogy milyenek a helyi viszonyok, milyen a jogi keret, ezért a produktív jellegű beruházásokat és az infrastruktúrális beruházásokat kell alapvetően támogatni. Aztán, ami a tarifákat illeti, itt volt egyfajta eszkaláció, és itt meg kell néznünk a leginkább rászoruló országokat, és megvannak ugye az LDC-knél azok a lehetőségek, hogy egyáltalán nincsenek tarifák, vagy nagyon alacsony tarifákat alkalmazunk, annak függvényében, hogy egy GSP, vagy egy FTA, vagy egy EPA érvényben van-e az adott ország esetében, de hát azt hiszem, hogy egyébként nem ez a legfontosabb kérdés, de természetesen foglalkozunk ezzel is. Köszönöm szépen, kérdezem a defkós kollégámat, hogy szeretne még valamit elmondani, de nem szeretne, rendben van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket. Van-e még más megjegyzés észrevétel a tagok részéről? Ha nincs, akkor december 19-ig 12 óráig lehet benyújtani a módosító indítványokat, és január 24-én 6 órakor lesz a szavazás. Köszönöm szépen mindenkinek, most pedig a következő pont következik, a 15. napi rendi pont. A kelet- és dél-afrikai államok, valamint az EK közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodásról van szó. Az októberi találkozókon a nagykövetekkel találkoztunk, négy ország nagy követével, Mauricio Seychelles, Zimbabwe többek között, és most saját magamnak adom meg a szót, mert én vagyok a jelentéstevő. Kisapja, Kedves kollégák, az elmúlt ülésen már bemutattam az elképzeléseimet, azt gondolom nagyon jó eszmecsere alakult ki a négy érintett ország képviselőivel. Azt hiszem világossá vált az is, hogy a négy országnak komoly érdeke, és Európai Unióként ennek következtében mi megadjuk a hozzájárulásunkat. A jelentésemben, az indoklásában a jelentésnek igyekeztem néhány dologra rávilágítani, vannak előnyei és hátrányai az ügynek, és véleményem szerint az, az EU-ban, de az érintett államokban is jelentős többségben vannak az előnyök. A mai javaslat, amiről vitatkozunk, az az, hogy járuljunk hozzá, fogadjuk el ezt a megállapodást. Persze hálás vagyok, ha a kollégák egy-egy megjegyzéssel segítenek még ebben. Örülök az eszmecserének a témában. Van-e további tag, aki szeretne hozzászólni? Franciska Kella. Köszönöm szépen a jelentést, hogy bemutatta ezt, hogy az elmúlt ülésen nagyon érdekes volt, az októberi ülésen. Egy néhány kérdésem, illetőleg kommentárom lenne a jelentéssel kapcsolatban, illetőleg a magyarázattal, az indokolással kapcsolatban. Nézzük az indokolást. Ön azt mondja, hogy az EU fejlesztési együttműködés és keretében születik meg produktív kapacitásokat és kiigazatosokat kíván elősegíteni, hogy jól olvasom, ön azt mondja, hogy EU fejlesztési együttműködés növekedésére számíthatunk, talán az Európai Bizottság elmondhatná, konkretizálhatná, hogy a növekedés mennyiben segítene a érintett országoknak, ez nagyon fontos lenne. Aztán a regionális integráció kérdése, nagyban egyértek, hogy legyen regionális együttműködés, de az átmeneti megállapodás hogyan tud segíteni ebben, ezt nem látom pontosan. Tehát ki, csa, ki négyen vannak, tehát négy állam és, a, és 11 állam másrészt, tehát hol a különbség a kettő között, hogy tudjuk megkülönböztetni ezeket, hogyha 11 államról beszélünk, hogy hol érzik ők, hogy a regionális megállapodás nekik segít. Tehát az államoknak maguknak kell tisztázniuk, hogy ez ilyen átmeneti megállapodás miben segít nekik. Az érintett országoknak vannak aggájaik, mi szerint beavatkozás történne a, redi, a regionális integrációba, talán ön ezt még pontosabban meg tudja világítani. Aztán van egy kérdésem a kielégítő támogatással kapcsolatban a fejlődésben lévő, vagy a kezdet gyerekcipőben járó ágazatokra. És még egy további felvetés, bizonyos partnerországok igyekeznek végrehajtani a megállapodás egyes részeit május óta nem tudom, tud-e már eddigi következtetéseket közölni velünk. Nagyon fontos az is, hogy figyelemmel kísérjük a megállapodásokat, hogyan valósítják meg, és eh, milyen leckéket lehet tanulni az eddigiekből. a megállapodásokban, hogyan ültették át a gyakorlatba, és milyen hatásokkal jártak, milyen következményekkel. Aztán nézzük meg az Európai Bizottságot, a garancia témáját, biztosítékokat. Vannak már a négy országok esetében a törvényekről beszélünk, importokra gyakorolt hatással, és az milyen eljárásaik vannak, amelyek kielégítően pontosak. Aztán az adott országokra nézve a technikai kapacitások megvannak-e az alkalmazásra, és van-e erejük arra, hogy megtegyék, amit itt előírunk. Tehát adott esetben nagy cégek szerepét is meg kéne vizsgálni. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Muszkárdini asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondok Dánielnek a munkájáért. Nagyon elmélyült, pontos munka volt. Továbbá emlékeztetem minnyájunkat arra, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy sokkal nagyobb figyelmet szenteljünk a jelentéseknek, amelyek Afrikával foglalkoznak, mert az afrikai kontinens egy olyan fő partnerünk, amely jelentős, és amelyet az utóbbi években valahogy elfelejtettünk. Ugye a nagy kínai jelenlét Afrikában, szintén fontossá vált a kínaiak Afrikában. Nagyon sok hektárnyi földet vettek meg, mellesleg brazilok úgy szintén. Tehát egyfajta jelentős tevékenység, ha nem is mondom azt, hogy agresszív tevékenységet kezdtek el ezek az országok Afrikában. Éppen ezért intenzívebbé kell tenni a kapcsolatokat, a projekteket Afrikával, mert ezek a projektek az Európai Uniónak is sokkal nagyobb súlyt adnának, komoly partnerei lehetnénk Afrikának. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentést. Folytathatjuk a azt a vitát, amelyet elkezdtünk már az előző ülésen a nagy követekkel való találkozókon. Az IPA nagyon fontos eszköze az integrációnak regionális szinten. Ugye itt négy országról van szó, amelyek ezt az átmeneti megállapodást aláírták. A regionális integráció megkönnyítése érdekében azonban sokkal többre van szükség, figyelembe véve a konkrét realitásokat, a tárgyalásokat lefolytatjuk, lefolytattuk a különböző részvevők részvételével, az Afrikai Unió képviselői, az NGO-k, a szakszervezetek, mindenki részt vett ezekben a társ, tárgyalásokban, aztán ott van a AKC országokkal való kapcsolat, a Kotonú Egyezmény értelmében. Itt is figyelembe kellene venni bizonyos dolgokat. Aztán magának, a megállapodásának, a, megállapodásnak a konkrét célkitűzései fontos a rugalmasságot biztosítani, csökkenteni a tarifákat. Itt egy nagyon rövid keretről van szó, egy 15 éves keretről van szó. Ugye a liberalizálás 20, maximálisan 20%-ról szól, vannak olyan ázsiai országok, akkor 98%-os ez a liberalizáció a különböző gazdasági ágazatokban, végül pedig ez egy olyan eljárás, egy folyamat, amely tovább fog menni, ki kell még terjeszteni. Van, aki azt mondja, hogy az IPA aláássa a regionális integrációt, a jólétet ezekben az országokban, és van, aki nem igazán kedvező folyamatnak tartja ezt a, ezeket az átmenti megállapodásokat. Köszönöm. Mivel a bizottságot többször már megszólították, most megadom a szót a bizottság képviselőjének, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek, és a tagoknak és a képviselőknek, akik kérdéseket tettek fel. Ami a specifikus kérdéseket illeti, például a védelmi záradékokkal kapcsolatosan van-e lehetőség arra, hogy felfüggesszük a preferenciális ö, ö, rendszert. Ezek olyan témák, amelyek le vannak fedve az átmeneti megállapodás különböző cikkeiben. A két oldalú védelmi intézkedések biztosítva vannak a partnerségi megállapodásban. Ez egy nagyon rugalmas eszköz. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy, hogy kielégítő, de minden le van fektetve, ez egy elég hosszú cikk, és nem és úgy gondoltuk, hogy a világos feltételek mellett igenis vég lehet hajtani e, ezen cikk rendelkezéseit. Fontosak e, szükség esetén a megfelelő intézkedések, és fel kell tételezni, hogy ahol nincs, ott készek vagyunk arra, hogy kapacitást építsünk ki. Ahogy ezt e, tehát ezt el akartam mondani. Aztán van egy másik specifikus kérdés, nevezetesen az átmenti megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan. A Europe Aid től itt lévő kollégámnak adom majd a szót, hogy ő válaszoljon, elnök úr. A másik tehát kérdés a védelmi záradékon túl Ugye ott vannak az ipari záradék is, és más intézkedések, amelyek alapot adnak, hogy a megfelelő intézkedések megszülessenek. Aztán maga a partnerségi kapcsolat is lehetővé teszi számunkra, hogy értékeljük a helyzetet, hogy, a, hogy ellenőrizzük, hogy megfelelő módon működik-e a megállapodás. Természetesen még korai rámutatni bizonyos hatásokra, de tény az, hogy Mauritius szigeteken ö, csökkentették a tarifákat ö, az elkötelezettség értelmében, elindult tehát a folyamat, de még igazából a csökkentésre nem került sor. A különböző intézmények amelyekről a megállapodás szól, elkezdték a működésüket. Volt egy találkozunk az IPA bizottsággal, a fejlődési és az együttműködési bizottsággal, valamint a vám ö, ö, bizottsággal. Nagyon konkrét, specifikus eredmények születtek ezeken a találkozókon, és automatikus derogációt fognak kapni a kulcs termékekkel kapcsolatosan január hónaptól kezdve. Ez egy teljesen specifikus eredmény, amelyet elértünk. Egyetértek azokkal a megjegyzésekkel, amelyek arról szólnak, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni továbbra is Afrikának, ezt meg fogjuk tenni. A regionális integráció kérdésével is szeretnék foglalkozni, és többen feltették ezt a kérdést, és ez a kérdés az, IPA, az teljes ipavállalkozás központjában van. Ugye számos országgal indítottunk tárgyalásokat egy megállapodás kötésére. A regionális integráció a végső cél, de azt is el kell mondani, hogy nagyon sok minden akadályozza a regionális integrációt, és ugye elhangzottak javaslatok e, e, ezzel kapcsolatosan. Itt egy keret e, létezik az EU és ezen országok között. Ez a keret lehetővé teszi a szorosabb együttműködést, és mi meglátjuk, hogy hogyan is működik ez az együttműködés a megfelelő eszközök létrehozására van szükség, a különböző preferenciákat illetően, és egy nagyobb integrációs folyamatot támogatunk. Elnök úr, nagyon örülök, hogy vagyis örülnék, hogyha részletesebb információkkal is élhetnék, de azt hiszem, hogy a, ennyi volt, amit el akartam mondani, most pedig a fejlődés és az együttműködés témájában. Átadom a szót a kolléganőmnek. Köszönöm szépen. Irene Tibaldi vagyok. A fejlődés és együttműködés főigazgatóságról jövök. Szeretnénk köszönetet mondani a tagoknak a kérdéseket illetően. Mi, mint Európai Bizottság, IPA végrehajtását támogatjuk, és szeretném informálni önöket, hogy mit is tettünk az utóbbi időben, mióta a megállapodás hatályba lépett május 14-én e, ebben az évben. A jelentésben is e, benne foglaltatik, hogy e, az együttműködés mennyire jelentős a különböző ágazatokban, tehát a szövegben van egy fejezet erről a témáról, aztán egy közös fejlesztési bizottságot fogunk létrehozni, ez tervbe van véve. Már volt is egy első ülésünk, tehát a SZIPA bizottsággal október 19-én, és ebben a bizottságban az első eszmecserére került sor a fejlődés és együttműködési témában. Először is akartuk tudni, hogy mit is lehet tenni a csökkentés vagy a növelés témájában. Meg, átvizsgáltuk a, meglétező a már létező programokat, különböző intézkedésekre lesz szükség, amelyek még nyitott kérdések. A 830 millió euró áll rendelkezésére, áll rendelkezésre a különböző projektek témájában kezdeményezéseket indítottunk el, és felkérjük az országokat, hogy a szükség szerint álljanak elő projektekkel, javaslatokkal. Vannak regionális programok is, amelyeket a kelet- és dél-afrikai, indiai óceáni programok keletén belül hajtunk végre, támogatjuk a kereskedelmi fejlődést, kereskedelmi könnyítéseket, magánszektor fejlődését, a kereskedelmi liberalizálás végrehajtását, és így tovább. 17 millió eurónk van erre a programra jelenleg, ezt már nagy részben is használtuk, és felkértük az országokat, hogy a különböző programokban vegyenek részt, támogassák ezeket, és hajtsák végre az IPA megállapodást. Számos más programunk is van a regionális alapokból, a kétoldalú programok, indikatív programok, amelyek már beindultak. Van egy program például, amely a magánszektort támogatja, 8 millió euróval Madagaszkárban vagyunk jelen egy programban. Vannak eszközök az azonnali tevékenységre, nem kell várnunk vannak természetesen specifikus szükségletek is, tudatosító kampányokat hajtunk végre a különböző ágazatokban, és értékeljük a megállapodással kapcsolatos szükségleteket, a programokat, és figyelembe veszük a a szükségleteit ezen országoknak. Elindult a párbeszéd, folytatjuk a párbeszédet a bizottsággal a jövő év elején ismételten összeülünk. Hát eddig ezt végeztük el, az INTA és a DEVE bizottságokat is szeretném biztosítani arról, hogy elkötelezettek vagyunk, támogatjuk ezeket az országokat a nagy kihívásaikban és a megállapodás végrehajtásában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az észrevételeket. Jelentés készítőjeként azt gondolom, hogy sok kérdésre igyekeztek reagálni, de a kollégák összes aggáját nem tudták megszüntetni, eloszlatni. De hát ezen túllépek. Most november 28-a 12 óra a módosítók beterjesztése és szavazás decemberben lesz. Köszönöm tehát az összes résztvevő kollégának, hogy részt vettek a vitában. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a 16. pontot levettük a napi rendről, ami azt jelenti, hogy a 17. pontra térünk rá a csoportok tevékenységéről volt egy alakuló ülés november 7-én. A koordinátorok tegnap úgy döntöttek, hogy a monitoring csoport, a tajvani monitoring csoport, illetőleg a csilei, illetőleg az ausztráliai, új-zélandi csoport is megkezdi a munkáját a következő hetek során. Van-e bármiféle kommentár ezzel kapcsolatban, hozzászólás? Amennyiben nincs ilyen, akkor 17A következik, ez az ebédszünet. Négykor találkozunk újra.